Kedves kollégák, elnézést, hogy egy kicsit későn kezdünk. A következő napirendi pontunk a közösségben közlekedő egyes közúti járművek legnagyobb engedélyezett súlya. Leichtfried úr, átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Kedves kollégák! Amikor arról döntöttem, hogy megpályázom a jelentéstevői posztját ennek a dossziénak, akkor egy dolog világos volt számomra, ez lesz az egyik egyike a legvitatottabb kérdéseknek, amit én itt majd megélek az Európai Parlamentben. És meglepő módon ez idáig az látszott, hogy a lehetséges viták mégsem lesznek olyan nagyok, mint ahogy azt sejtettem, de néhány más dolog is kiderült, amely számomra meglepő volt. Amint megjelent a, az, hogy én leszek a jelentés tevője ennek a dossziénak, azt láthattam, hogy voltak olyanok, akik nem értenek egyet az, egyet az én jelöltségemmel, mert úgy gondolták, hogy én nem leszek objektív, viszont objektív voltam. Amire gondoltam, hogy ami történhet ezen dossziéval kapcsolatban, az bekövetkezett. Szerintem az Európai Bizottság javaslatot túlságosan gyorsan következett, nem igazán megalapozott. ellenezhetjük, vagy támogathatjuk ezt a javaslatot, de azt láthatjuk mindenképpen, hogy itt mindenképpen vannak hiányosságok. Hogyha megnézzük, hogy miket javasoltak, akkor azt láthatjuk, véleményem szerint, hogy vannak hibák. Nem csak a tartalom, tartalomra gondolok, nem vagyok jogász, de hát túlságosan nehéz volt elolvasnom ezt, túlságosan nehéz volt értelmezni ezt, nem volt egyértelmű. Elsiették ezt a dolgot, rosszul készítették elő, és valószínűleg amit el akartak érni, azzal szemben a végén ez kontraproduktív lesz. Ha jobban megnézzük a javaslat részeit, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Bizottságnak több része van, amelyek a teherautókra, illetve a személyautókra is vonatkoznak, és ezek közül némelyik kezdetekben értelmesnek tűnnek, más esetben politikai mérlegelés szempontjából értelmesnek tűnnek, mások viszont nem. Viszont, hogy komolyabban megvizsgáljuk ezt a dossziét, akkor elég érdekes eh, részleket láthatunk, amelyek véleményem szerint eh, már most megutatásra kell, hogy kerüljenek, és azt kérem a kollégáktól, hogy eh, térjünk ki a viták során Eh, ami kicsit aggályos a határokon átnyúló eh, teherszállítás kapcsán. Nos, ahogy mondtam, a bizottság javaslatnak több része van, és az egyik vitatottabb pont, vitatottabb rész az az, ami a hosszabb teherautók határon átnyúló közlekedésére vonatkozik. Véleményem szerint eh, ide, van, ide tartoznak a nehéz tehergépjárművek is. Hogyha két ország ebben egyetért, ebben, akkor ezt a fajta közlekedést lehet legalizálni. Ehhez az Európai Bizottság azt teszi feltétellé, hogy ez ne hasson ki túlságosan a nemzetközi kereskedelemre, hiszen ez csak két országot érint. Úgy gondolom, hogy már ez a fajta feltételezés sem helytálló, már csak azért is nem, mert hogyha két ország eh, arról dönt, hogy határokon átnyúló eh, teherforgalmat eh, nehéz gépjárművekkel engedélyez, akkor azok az országok, amelyek ezt nem teszik, gazdaságilag hátrányos helyzetbe kerülnek. Szerintem ez egyértelmű. Pontosan a, a cégek székhelyének kérdését veti fel, és ez attól fog függeni, hogy hol lehet alkalmazni ezeket nehéz tehergépjárműket, és hol nem tehát ez az egész feltevés, hogy feltéve, hogyha ez nem fog kivetni mások gazdasági versenyképességére, nos ez a feltevés már önmagában rossz. Nem volt egyáltalán semmilyen fajta hatástanulmány ezen javaslattal kapcsolatban, sem gazdaságpolitikai szempontból, sem pedig környezetpolitikai szempontból, sem pedig közlekedéspolitikai szempontból. Hogyan fog ez majd kihatni a mindannyiunk által kívánt sínre áthelyezendő forgalommal teherszállítás, teherszállításra. Úgy tűnik, hogy minden úgy fog maradni, ahogy van, és összességében ez azt fog jelenteni, hogy a sinekről mégiscsak áttevődik a közúti közlekedésre a teherszállítás. Az Európai Parlament megpróbált a saját tanulmányt létrehozni, és a saját tanulmány azt mutatta ki, hogy eh, más a helyzet. Érdekes volt az a tanulmány, de igazából sokat ez nem segített. Ez eh, az a helyzet, amivel szembe kell néznünk. Az Európai Bizottság azt sem említette meg, hogy ezek a nagy teherautók a kombinált közlekedés szempontjából is hátrányosak. A jelenlegi helyzet értelmében nem is lehet a nagyobb teherautókat felvenni jelenleg a gördülő állományra, ez, nem a, az a gördülő állomány nem alkalmas erre. Úgy gondolom, hogy ez az egész dolog, ezen egész dolog esetében nem volt jó az előkészítés, és az Európai Bizottság által meghozott javaslat olyan érdekek által motivált, amelyek nem felelnek meg az általános érdekeknek. A második rész egy kicsit érdekesebb, ez pedig az aerodinamikai javítások kérdése. Első pillanatra itt igazából igent lehetne erre mondani, viszont hogyha megvizsgáljuk a részleteket, akkor azt láthatjuk, hogy erről igenis beszélnünk kell. Ismételten felveszem a kombinált közlekedés kérdését. Hogyan néz ki a kombinált közlekedés, hogyha két méter hosszúak lehetnek hátul a aerodinamikus járművek, és elől is két méternél hosszabbak lesznek, mit tették akkor, hogyha ezek károsodnak, tehát ez egy kérdés. A második az az, hogy mi ennek a technikai értelme ennek az egész intézkedésnek, mert el kell azon gondolkodni, hogy ezek mikor fognak pozitívan hatni, például a nagyon hosszú utak esetében magas sebességnél. Azonban itt sincsen igazán józan alap, ami alapján elgondolkodhatnánk ezen. Arról is beszélnünk kell, hogy ez a szabályozás tulajdonképpen már létezik, a 1230 es rendelet ez, amely kimondja, hogy az aerodinamikai építményeknél bizonyos dolgokat figyelembe kell venni. Nagyon sok teherautó gyártóval beszéltem, akik azt mondják, hogy ez a jelenlegi szabályozás ez megfelelő lenne, és igazából az új ez az újfajta jogszabályra nem is lenne szükség. A harmadik pont, amiről szeretnék még beszélni, az egy kettős pont. Egyetértek azzal, hogy a teherautókat biztonságossá kell tenni, viszont ami egy kicsit zavar, az az, hogy ezt az intézkedést önkéntesen kell megtenni. Hogyha már vannak biztonsági intézkedések, akkor azokat európai szinten kell bevezetni. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a súly ellenőrzések kérdése is helyesen lett kezelve, ezt támogatnám. A kérdés azonban csak az, hogy eh, ezeket a súly szenzorokat hogyan lehet ezeket a súly ellenőrzéseket, hogyan lehet technikailag lehetővé tenni, arról is beszélni kell, hogy az utak mellett ezt jobban elvégezni, de a később az ki fogja ezt megfizetni, de mindenképpen egy olyan rendszerre van szükség, amely a súly ellenőrzés sokkal egyszerűbbé teszi. A felhatalmazáson alapuló jogszabályok esetében úgy gondolom, hogy amennyiben lehetséges, ezt csökkentsük, hiszen nekünk is megvan a saját jogkörünk. Tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr! Elkészültem a munkadokumentummal, összefoglalva nagyon nehéz lesz ebből a javaslatból bármilyen értelmes dolgot csinálnunk. A kollégákkal azon leszek, hogy eh, mégis valamit létrehozzak ebből, Viszont azt is megértem, és már hallottam is ezt, amikor néhány kollega erről beszélt, hogy jobb lenne, hogyha egy értelmesebb javaslat érkezne az Európai Bizottságtól, amely kicsit jobban ki van dolgozva, és erre a megfelelő módosításokat meg fogjuk tenni. Köszönöm, hogy hosszan beszélhettem, de hát általában mindig rövid vagyok, úgyhogy szerintem ez még elfogadható. Köszönöm szépen. Mielőtt az árnyék előadókra rátérnék, hadd köszöntsem a Máltai turizmus képviseletében egy 15 fős látogató csoportunkat, vendégeinket, Csokus Erin, tagunk hívta meg Mátáról őket, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vannak és részt vesznek, meghallgatják ezt a vitát. A következő hozzászóló, szeretném kérni, hogy az árnyék előadók röviden szóljanak hozzá. Szállamá úr kapja meg a szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak a munka dokumentum elkészítését, amelyel kapcsolatban eszmét cserélhetünk. Röviden fogok fogalmazni, főleg az első pontra koncentrálva a határon átnyúló forgalom kérdéskörére. És három pontra a kérdésre hívnám fel a figyelmüket. Nehezen értem ezeket ugyanis. Először is a gazdasági hatása. A hosszabb, illetve nehezebb gépjárművek határon átnyúló forgalmának. Szeretném feldobni a levegőbe ezt a kérdést. Ez egy uniós szintű érv-e? Amikor érvelünk, hogy gazdasági kihatással jár egy vagy két tagállamra, az esetleg érv lehet, de a 27 tagállam mindegyikére, illetve előnyel jár a számokra. Ezzel kapcsolatban én egy kicsit nehezen látom át az érvnek a súlyát. A második észrevételem a munkaanyagban úgy fogalmaz, hogy a tagállamok közötti határon átnyúló forgalmat betiltani, megtiltani. Én nem látom úgy, hogy az Európai Bizottság bármit megtiltana, sőt, ellenkezőleg a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy megengedjék az ilyen típusú forgalmat, tehát én ezt nehezen tudom betiltásként értelmezni. Aztán a következő, az, az anyagból idézek ismét, a tagállamok jogának megőrzése a szubszidiaritás terén és ez explicite meg kell, hogy legyen tiltva. Itt ismét a határon átnyúló forgalomról van szó. Amennyire én értelmezni tudom a szubszidiaritást, érvelhetnénk úgy, hogy ez vice versa tekinthető, éppen fordítva, hogy az lenne a tagállami szubszidiaritás tiszteletben tartása, hogyha explicit módon megtiltanánk a két tagállam közötti határon átnyúló forgalmat. Ez a három fő pont, amely számomra némileg aggasztó, aggályos. Egyébként a légellenállást illető továbbfejlesztésekről jó szöveg van itt, aztán a határozottság, illetve a láthatóság, a tartóság, az idős áll, időjárás állóság ügyében nagyon megfelelő szövegrészek, megfogalmazások vannak ebben a dokumentumban. Úgyhogy röviden azzal zárnám, hogy a munkaanyagban szerepel néhány olyan elem, amely esetében kötelező intézkedéseket tartana jobbnak. Például a vontató művek felépítése legyen inkább fakultatív, opcionális. Azután a fedélzeti súlymérő eszközök, tömegmérő eszközök. Ezek kötelezők kellene, hogy legyenek a gépjárművek számára az előadó szerint. Tehát ezek lennének azok a fő kérdéskörök, amelyek kapcsán én szerettem volna felszólalni, illetve ezekre gondolom, hogy koncentrálnunk kellene. Fentartásokat szerettem volna jelezni. Köszönöm. Hatan kértek még szót, kedves kollégák. Heten. Meissner asszony is most jelentkezett. Szanelova asszonyal nyolc. Nagyon szívesen öm, kiszaladunk az időből, de az nagyon felbosszant, hogyha mindig az a nyolc ember mondja el ugyanazt ö, majd a meghallgatáson, amit el, elmondtak itt a vita nyitásakor is. Ezt ne felejtsék el, mert gonosz leszek, hogyha az az érzésem, hogy, hogy folyton önmagukat ismételgetik. Ne felejtsék el, nem sokára megkezdődik a kis meghallgatás. Most a liberálisok részéről Benjen úr következik. Az utolsóhoz kapcsolódnék, Brian. Vajon akik itt vannak, azok mind a meghallgatásra jöttek? Listenfried úr bevezetőjéből kiindulva Elköteleztük magunkat az első árnyék előadói ülésen múlt héten, hogy megpróbáljuk fejleszteni a dokumentumot, javítani, és valamint ennek a, a keletkezését is, mert ez szerintem nagyon helyes, hogy ezt megtegyük. Én nem, nem örülnék annak, hogyha nagyobb terrautokat építenének, ezt nem lehetne engedélyezni és nem helyes a tagállamokra terhelni azokat a költségeket, amelyek ebből erednek az út, úthálózatot, infrastruktúrát érintően, amelyek nem lesznek kis összegek. Itt ehelyett egy pragmatikus megoldást kell találnunk, egy jó munkakeretet. Én a szubszidiásból indulnék ki, ha például az asztriai utak és az asztriai nép nem kompatibilisek a megakamionokkal, akkor nem kell nekik azt elfogadniuk. Én ragaszkodnék a szubszidiaritáshoz ezen a téren is. Viszont Szalvamárval úrral is egy, egyetértek, ugyanígy értelme ennek annak, ha két ország egyetért a megakamionok használatának, akkor egy, egy bizonyos útvonalon, akkor ne várjuk már el tőlük, hogy a határ két oldalán átrakodjanak az egyik kamionról a másikra. Mondjuk, jelentsük ki, hogy ezen a határon ezek a kamionok átmehetnék. Az én pragmatikus megoldásom az lenne, hogy először is nézzük a szubszidiaritást, de másodszor hozunk létre egy olyan rendszert, amelyel inkább megengedjük, mint kizárjuk. Pontosabban kizárjuk, hanem konkrétan megegyük, megengedjük az adott útvonalakon meg a kamionok közlekedését. Annak alapján, hogy az infrastruktúra megfelel a követelményeknek. Az adott kap. Ezt rábíznám a tagállamokra. De ez azt is jelenti, hogy nem lehet probléma ezeket a kamionokat használni, akkor, hogyha megfelelő az infrastruktúra. Ami a légterelőket élet és az aerodinamika kérdését, ezt napirendre kell tűzni, és megtámadhatatlannak kell lennie a mi szövegünknek. és lehet, hogy kötelezővé kell tenni, csak, de viszont nagyon hosszú átmeneti idővel ehm, mindazt, ami a megakamionokra kamionokra vonatkozik. A túlterhelés az valós probléma, ehm, az erre vonatkozó rendelkezéseket kötelezővé tenném, de a hatástanulmányt kell előtte végezni, mielőtt kidolgozunk, és ahogy Lichtfried is mondta, nagyon sokféle technológiát ismerünk, eh, el kell írni, hogy ezek eléggé olcsók is legyenek. Eh, az 5%-os túlterhelés 5 tonák esetében már túlzó túlterhelés lenne. Eh, a szénmonoxid kibocsátás eh, védelme nem szabad, hogy a, a, a, a rakományt érintse, és ami a 45 lábas konténerekre vonatkozik, és ezek vasúti átrakorására ott mindenféle ott, az ott megfogalmazott korlátokat elfogadom. Köszönöm szépen az előadó munkáját, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul ez a dosszió. Kramer úr, parancsoljon a zöldek részéről. Köszönöm szépen is a jelentés készítőnek a jelentést és az előadást. Először is a szubszidiaritás kérdéséről. Természetesen szükségünk van európai szabályokra. 40 tonnás határunk van, a hossznak is van korlátozása. Utána azt mondom, hogy csak a 35 tonnát fogadjuk el, és senki más nem mehet az Európai Unión belül. Ez nagyon jó szubszidiaritás mások hátrányára. Pontosan ezért vannak európai jogszabályok, és ezek érvényben is vannak. Csak Finnország és Svédország esetében tettünk kivételt, amikor ők csatlakoztak, azt mondtuk, hogy ti a saját területeken ezt csinálhatjátok, aztán vége. Pontosan ezért kellenek európai jogszabályok, három évvel ezelőtt ugyanezt mondta a biztos is. Most úgy tűnik, hogy hirtelen lobby hatására másképp döntött erről, úgy gondolta, hogy át is lehet ezt értelmezni, azonban ezt nem lehet. A második pont természetesen egy ilyenfajta fajta nem végeztek hatástudományt. Mi van a költségekkel? Nos, hogy, le, hogy lehet ilyet tenni? Én akarok egy indoklást, tudni akarom, hogy mi fog rám számítani, hogyha Ausztria azt mondja, hogy 50 milliárdot kell fizetnünk, akkor a bizottságnak el kell azon gondolkodni, hogyan fogják ezt majd fizetni. Természetesen azt támogatjuk, hogy csökkenjen a kibocsátás, de csak az, hogy az aerodinamikát változtatjuk meg, akkor azt kérdezem, hogy miért nem volt miért nem nézték meg azt, hogy a meglévő aerodinamikai előírásokat változtassák meg? Erre nem is gondoltak. Ezt a, az érvet csak a hossz megváltoztatása miatt hozzák. Mi történik a kombinált közlekedéssel? Mi történik a sínre történő, a szállítás sínre történő áthelyezése érdekében? Hogyha az aerodinamikán változtatunk, 1%-ot tudunk megvált, 1% csökkentést tudunk elérni az kibocsátás szempontjából, hogyha áthelyezzük sínre a közlekedést, akkor 30-35%-ot. Nagyon fontos a biztonság is, ez elengedhetetlen fontosságú. Erről viszont azt mondja az Európai Bizottság, hát ezt nyugodtan mindenki saját maga dönthet erről. Hát itt kellett volna valamit tenni, itt kellett volna reagálnunk, főként a súlyok esetében, Voltunk egy olyan helyen, és láthattuk azt, hogy a teherautó sofőrök felhívják az elnőző helyet, hogy ellenőrizenek engem, kérem, 17 órája úton vagyok, de a főnököm azt akarja, hogy még tovább menjek. Hát ez a valóság, ezt hagyja figyelmen kívül a, az Európai Bizottság. A hatástanulmány igenis szükségszerű, ez hiányzik, és ezt mindenképpen szeretnék megkapni, és utána, hogyha ezt megkapjuk, utána hajlandó vagyok a döntésre. Köszönöm. Akkor ezzel a shadowkat meghallgattuk. Most következnek a tagok, két-két percben Burka úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a jelentés készítőnek a munkáját nagyon jól kiemelte, nyíltan kiemelte a kritikus pontokat. Én három pontot emelnék ki. Az első, ahogy a jelentéskészítő is megemlítette, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a határokon átnyúló szállítás megengednék, akkor nem, nem lenne semmilyen hatása. Nos, én úgy gondolom, akár csak a jelentéskészítő is, hogy ennek óriási hatása lenne, és valóban a verseny nyomást nagymértékben növelni. Gondoljunk csak az Alpoktól északra, illetve délre fekvő országokra, akik megengednék ezeket a nehéz gépjárműveket. Láthatnánk, hogy milyen súlyos hatása lenne ennek, hiszen az építési költségek nagyon drágák, ezek is nyomás alá kerülnének. Nem csak a saját hazámra vonatkozik ez, több államot érint ez ugyanígy. Ez azt jelenteni, hogy versenynyomás alakulnak ki ezekre az államokra, ez nem lehetne a cél, mert ezáltal rossz helyet alakulnak ki, és van még egy dolog, amire nem tett ki a tanulmány. Az infrastruktúra igazítása, kiigazítása igazából gazdasági káoszhoz vezetne Ausztriába, több mint 5 milliárdot tenne ki. Erre lenne szükség ahhoz, hogy a különböző előkészületeket megtegyük az ilyenfajta közlekedésre. Ez nem is igaz lenne józan döntés. Én úgy értelmezem, hogy Finnországban és Svédországban ez a fajta e, infrastruktúra nagyon jó lenne. Nem tudom, hogy jobb lenne-e az, hogyha nemzeti szabályok lennének -e inkább itt, mint európai szabályok. A harmadik pont, amiről szeretnék beszélni, ez az intermodalitás kérdése. A transzeurópai hálózatok területén sokat fektetünk be, és hosszú távú közlekedésre eh, koncentrálunk, és szeretnénk ezt a sínre áthelyezni. Viszont ezzel a javaslattal ezt a jó eh, kezdeményezést aláírjuk, alássuk. És ezen kívül ez nagyon megtehelést jelentene a költségvetések számára is az adott országokban. Ertug úr két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Röviden szólva, úgy gondolom, hogy a pozitív pontokat, amiket elmondtak, azt lehetne támogatni. Az aerodinamika tekintetében ezt én támogatom, azt is támogatom, hogy kompatibilitásnak kell létrejönnie, hogyha síneken is szeretnénk szállítani. Támogatom az új dizájnt is, ami a, a sofőr kabint illeti, hogy kevesebb legyen a, a baleset. Nem szeretném ismételgetni, mert már a többiek elmondtak, de mi a legfontosabb pont ebben a jelentésben? A jelentés alapvetően jó, és valóban jó munka, viszont ez a jelentés hamissá válik azáltal, hogy a határokon átnyúló kapcsolatok politikailag kényes témája is felmerül, és nagyon sokan tagadják ezt, pedig ez az igazi kérdés, hogy lesz-e áthelyezés a sín irányába, vagy, vagy nem. Ezzel kapcsolatban nincsen, határokon, nincsen hatástanulmány, és amíg ez nincsen meg, addig ez a probléma továbbra is megmarad. Teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy igenis át kell helyezni a forgalmat a kötött pályára, a infrastruktúra költségeit is meg kell vizsgálni, ezzel is egyetértek, az, a biztonság kérdésével is egyetértek, de még egy pontot hadd említsek meg. Nagyon sok szállító, főként a kicsik és a közepesek nem is igazán tudják, hogy mit fog jelenteni az majd, hogyha a nagy, amikor a nagyok a giga linerekbe befektetnek, és még egy dolgot végezetül elnök úr. Egy német újságot tartok a kezembe, a Transport logisztik nevű újságot. Ez támogatja leginkább a hosszú teherautókat, és egy bekezdésben nagyon fontos dolgot mondanak. Azok a járművek, amelyek most eh, már közlekednek ezek naponta 500 kilométert tesznek meg. Szeretnék emlékeztetni a fehér könyvünkre, amikor azt mondtuk, hogy 300 kilométernél hosszabb közlekedést át kell helyezni a sinre, és a gigalinerek, a hosszú járművek támogatói 500 kilométerre terveznek. Ez teljes mértékben ellentétes a mi elképzelésünkkel, és a bizottság semmit nem nyilatkozott. Meister asszony két percre. Igen, egy kicsit tudok időt majd megtakarítani, mert rövid leszek, és nem ismétlek meg semmit. Az érem mindkét oldalát figyelembe kell vennünk. Lightfried úr azt mondta, hogy túl gyorsan jött ez a javaslat, és nem kellett volna határokon átnyúló témát be belevenni. De én emlékszem arra, sokan azt mondták, hogy meg kell odalni ezt a problémát, hiszen a vállalkozóknak is biztonságot kell adni, hogy lehet -e határokon átnyúlóan szállítani, így vagy sem. Ezt mi magunk is követeltük. Nagyon sok gyakorlat van, alsó száz országból érkeztem, pozitív tapasztalatok voltak. Úgy gondolom, hogy nem sokkal jobb lenne, hogyha olyan szállítás lenne, ahol mindenhol Európában lehetséges. Hogyha valahol ezt nem akarják ezt alkalmazni, akkor arra fel kell készíteni a szállítókat, de mindenképpen hatékony szállításra van szükség, és azon kell inkább elgondolkodni. Koch úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr az emberek azt akarják a politikusoktól megtudni, hogy mit lehet és mit nem. Joggal várják a megoldásokat, például azzal kapcsolatban is, hogy hatékonyabban, biztonságosabban és tisztában lehessen a közúton és a szállítmányozást végezni. Itt inkább kereteket kellene megszabni, új koncepciót kell kifejleszteni, újfajta járművekkel kapcsolatban, a súly mérésére alkalmas eszközökről kell elgondolkodnunk. Még egy dolog, a jelentéskészítő azt mondja, hogy nincs igazából hatástanulmány, semmit nem mondanak a kombinált közlekedés ről. Én azt mondom, hogy van, csak lehet, hogy ezt nem akarok tudomásul venni a jelentéskészítő. Colleagues, colleagues, next. Kollégák, a következő. Szanalova asszony, két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem nagyon röviden fogalmazni. Először is köszönöm szépen Leichtfried úrnak ezt a rendkívül tisztes, világos jelentést ebben a kérdésben. Ami pedig a szomszédos tagállamokra háruló nyomást illeti, Pirker úr pontosan azt mondta, amit én is szerettem volna a magunk erőfeszítéseiről vagyis hogy igyekszünk vasútra tenni az áruszállítást 300 km feletti távolságok esetén. Tehát ahogy a kolléga elmondta, mi is azt támogatjuk, hogy módszeresen súlymérésnek kell alávetni ezeket a járműveket, mert káros hatással járnak az utakra, és a cseh köztársaság autópályáit tönkreteszik. Tehát köszönöm szépen ezt a megközelítést. Vach úr, két percben. George. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem kell ismételten beszállnom a vitába pro és kontra érvekkel. Többször említették már ezeket az érveket. Három pontot fogok csak megemlíteni. A szubszidiaritás kérdése, igen, abszolút támogatom ezt, viszont Pirkel kollégámnak igazat adok, hogy meddig tudja tartani a versenyomást egy ország más országokkal szemben. Pirker úr az Alpokat említette, de más tranzitországokat is ki lehetne emelni. Úgy gondolom, hogy ezen versenyomást nem igazán sokáig tudják állni. A második sorban támogatom a méretekkel kapcsolatban azt is, hogy kellene egy hatástanulmány a bizottság részéről, az intermodális közlekedést kell támogatni, és ahol a többi közlekedési módok a 44 konténert helyettesíteni tudják, ott kell fellépni, és úgy gondolom, hogy nem annyira jók a linerek, de jobb lett volna, hogy egy hatástalományt elvégeztetnek ezzel kapcsolatban. Harmadik pont, egy példa, és remélem, hogy a kolléga a jelentés készítése során nem fog majd ebbe belesételni. 40 tonna a jelenlegi szabályozásban az megengedélyezett, és 44 a nemzeti jogszabályozásokban. A Benelux Országban 87 óta határokon átnyúlóan már 44 tonnát engedélyeznek, Franciaország is bevezette ezt 2013. január 1-től, és határokon átnyúlóan ezt nem engedélyezik. A jelenlegi jogszabály 12-es preambulum bekezdésének megfelelően. Úgy gondolom, hogy ezt sem szabad összekeverni az igazán nagy teherautókkal. Thank you very much. Before I bring the Commission in, just Köszönöm. szépen, mielőtt felkérem a bizottságot, én magam is mondanék egy pár dolgot. Úgy tűnik, hogy a tanulmányból és a szakértők véleményéből az derül ki, hogy csak azt támogatja a, meg a kamionok rétle bevonását, hogy olcsóbbá tegyük a közötti szállítást, de szerintem ettől nem lesz olcsóbb. Nagyon támogatom az előadó álláspontját, aki be akarja tiltani a, a, meg a kamionok határon átlépő forgalmát. A szubszidiaritás azt teszi lehetővé, amit Benyen úr is említett, a meg a kamionokról, amelyeket, amelyekről át kell rakod egy másik, másikra, feltéve, hogy a másik ország nem engedi be ezeket. Az lenne logikus, ha azt mondanánk, hogy engedjük át ezeket a meg a kamionokat a határon, nem garantálhatjuk, hogy melyik két ország akarja. Megtörténhet az, hogy Belgium beengedi, és Luxemburg nem, és Hollandia igen, vagy más feladásban, akkor is csak felfordulás lesz. Hogyha átengedjük mindegyik, tehát vagy engedjük át mindegyik határon, vagy egyik, egyiken sem. Ezért értek azzal, amit Mikhail mondott, hogy európai szabályok kellenek, nagyon sok időt töltünk itt ebben a szakbizottságban, a szubszidiaritása eh, kapcsolatban. Nem mondhatjuk eh, azt, hogy fura a helyzet, hagy bízunk rá a szubszidiaritásra. Számomra egyértelmű a döntés, nekem ellen is, én ezt nem akarom, és kész. <clears throat> Egyik eh, fe, felmérésben azt hallottam, hogy valaki, aki nem közgazdászként, hanem laikusként szólt hozzá, azt mondta, hogy ha, ha a közúti terszállítást olcsóbbá akarjuk tenni, akkor a szociális költségek lesznek magasabbak. Ennek az az oka, És ezért kell a döntéshozókra rábízni, hogy, mert el kell dönteni, hogy megengedjük a szociális költségek növekedését. És még senki nem mondta nekem azt, hogy ezt ki fogja kifizetni. Um, Persze mindenki érti, hogy az adófizetők eh, állják majd a cehjét. Végül pedig azt akartam elmondani, hogy nézem a eh, nyugat, eh, északnyugati Észak-Nyugat-Angliában nézem az autópályákat, nézem, hogy milyen ö, sok ö, kamion jár üresen, legalább 50%-uk üres, és az emberek mégis azt mondják, hogy nagyobb, nagyobb kamionokat kell építeni. Egyszerűen nem értem ennek a logikáját. Pont ezért, és az infrastruktúra hiánya miatt különösen Angliában, de máshol is, nagyon nem tetszik nekem ez a, ez a javaslat. De ha megnézzük a bizottsági dokumentumot, óvatosan kell eljár, eljárnunk, hogy kinencsük a gyereket a fürdővízzel. Nagyon sok jó dolog van ebben a e, súlyokra és méretekre vonatkozó javaslatra, de nem szabad beleragadni és nem lehet nagy botrányt csinálni ezekből a megakamionokból. Meg kell néznünk, hogy mi, a, mi volt az eredeti terv. Az eredeti terv az volt, hogy bejelentsük, mi meg azt mondtuk rá, hogy nem. Hát most belerakták a súlyok, súlyról és méretről szóló javaslatba. Azt mondanám a képviselő, képviselőknek, hogy nagyon sok jó dolog van ebben a javaslatban. Ne ködösítsen el minket a megakamionok kérdése és biztos lesz valaki, aki tiltakozik majd a megakamionok határon átlépő forgalma ellen. Bizottság, ekonom úr, jól mondtam? Sok sikert! Thank you, Chair. Actually, I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Ott folytatom, ahol ön abba hagyta. Valóban, említett, hogy nagyon jó elemek szerepelnek a javaslatban. Úgy gondolom, hogy ön összefoglalta itt a teremben uralkodó hangulatot is. A legtöbben, akik hozzászóltak, elmondták, hogy az aerodinamikai elemek a javaslatunkban. Továbbá ezeknek a végrehajtási aspektusai üdvözlendők, eltérnek a nézetek a tekintetben, hogy hogyan valósuljon ez meg ezen a két területen, de úgy gondolom, hogy a pozitívumokat is látják, hogy a javaslatból végül nyertes-nyertes megoldás születhet. A jelenlegi irányelv az alacsonyabb kibocsátási értékeket, illetve a költségek csökkentését és az európai gyártók ipari lehetőségeit célozza. A harmadik elem pedig, amelyet ön hosszasan vitatott, vagyis a hosszabb jármű méret. Úgy tűnik, eltérő nézetet képviselünk, szerintünk ez nem új elem a javaslatban, csak a jelenlegi javaslat egyértelműsítése érdekében írtuk ezt ki benne. Tehát ezért is nem készítettünk hatástanulmányt számunkra. Ez a jelenlegi szövegben is szerepelt idáig. A bizottság nézőpontjából nem arról van szó, hogy a hosszú gépjárműveket ellenezzük vagy támogatjuk, hanem szubszidiaritásra bízunk. Tehát valóban a szubszidiaritásra bízzuk ezt. És itt a határon átnyúló forgalmat tekintve mindig két konkrét tagállam esetét tartottuk figyelem előtt, illetve szem előtt, és nem általánosan akartuk szabályozni. Elnök úr, a legutóbbi egyeztetésről elmondta, hogy nem jutott eredményre, de legalábbis arra jó volt, hogy a szakpolitikai vita folytatódhat ennek alapján. Úgyhogy várjuk majd az előadóval való egyeztetések eredményét. És reméljük, hogy a későbbi a mai napon új elemekkel gazdagítja majd a jövőbeni egyeztetéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó szeretne zárszót mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit visszafogott voltam az elején, nehogy elrontsam a hangulatot, de hát néhány dolgot ki kell mondanom. Amit a bizottság képviselője elmondott, az egy kicsit azért bosszant engem. Tulajdonképpen minden egyértelmű volt. Amíg Kálász meg nem érkezett, vagy amíg a, a közlekedési lobby el nem ment Kallaszhoz. Volt egy jogszabály, amely az elmúlt években jól működött, nem is kellett ezt módosítani, Erről azért döntöttünk nagy többséggel, mert ez, ez, ez elfogadható volt. Aztán Kál ezt megért, és most megpróbálta ezt átértelmezni, ezt megbukott itt az Európai Parlamentben, és most pedig itt van ez a javaslat, mindenfajta előkészítés nélkül, mindenfajta tanulmányok nélkül. És hogyha Kohur azt mondja, hogy vannak tanulmányok, igen, vannak, 50 tanulmány van, amely különböző dolgokat mond, és én szeretnék egy komplett, objektív hatástanulmányt a bizottság részéről, és nem pedig egyfajta tanulmányt, amelyet talán a környezeti lobbisták, vagy a vasati lobbisták kezdeményeztek ki kell mondani, hogy a bizottság elhal, elszalasztotta azt, elmulasztotta azt, hogy legyen hatástulmány. Nem tudom, hogy miért, de ez nem felelősségteljes, ez a nagy probléma. És egyszerűen azt mondani, hogy egyér, egyér, egyértelművé tettünk dolgokat, ez igazából szemtelenség. Öt éven át ez működött. Még röviden arról szólni, amit a kollégák is elmondtak. Azzal kapcsolatban nem szeretnék semmit sem mondani, nekik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én, de csak Szálvá úrnak két dolgot mondanék. Persze, hogy az Európai Unióra nehezedő teljes hatásról van szó, és érthető az, hogy mi lesz majd azon szakaszokon a gazdasági előny, ahol engedélyezik ezeket az autókat, és mi lesz a hátrányot, ahol ezt nem. A szocialitás, hogy Kramer úr is mondta, nem egyirányú utca. Hogyha egy bizonyos határt megszabunk Svédország és Finország számára kivételekkel, akkor annak érvényesnek kell lennie, mert ugyanaz történhet, ahogy azt a kollega, egy kolléga is elmondta, lehet, hogy néhány ország lemegy majd 35 tonnára. Tehát vagy mindenki számára öm, érvényes szabályok vannak, néhány kivétellel, jogos kivétellel, vagy pedig semmi. És akkor körülbelül már semmiért nem lehetünk majd itt felelősek. Szerintem mindenképpen józan megoldást kell találnunk. Benjamins kollégám javaslának örültem. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz döntést kell majd a végén hoznunk, hogy mit tegyünk. Jobb lett volna, hogyha ezt jobban előkészítették volna ezt a javaslatot. Nem szabad csodálkozni. Az Európai Bizottság hozzáállása. Kollégák, november 5-én mutatják be majd a jelentős tervezetét, és november 20-a a módosítók határideje. Februárban szavazunk a TRAN szakbizottságban, a plenárison még nem jelezték vissza, de valószínűleg áprilisban szavazunk róla. Úgyhogy az utolsó plenáris szakaszra csúszik majd, de ebben reménykedünk. És mindenképpen november 5-e, illetve 20-a a következő vita és a módosítók beadási határideje. Tovább lépünk a következő napi rendi pontra, vagyis a mini meghallgatás következik ebben a konkrét témában. Pirker urat, Nielsen Halák és Tots urakat szeretném kérni, hogy üljenek ide az elnökségi asztalhoz, és elkezdhetjük. Okay, guys, well, we have... Rendben. Kedves kollégák, az első panel beszélgetést tartjuk az aerodinamikával kapcsolatban, tehát ez lesz az egyik barátságosabb panel beszélgetés, hogy így fogalmazzak. Megköszönném, hogyha 5-5 percre szorítkoznának. A bizottság képviselője már elmondta mondandóját. Még egyszer szót kér, hogy elismételje, amit korábban mondott, avagy nem. Rendben. Akkor a bizottság nyithatja majd a beszélgetést. Hadd nézzem meg itt az anyagot. Tehát maximum 5 perc, de ha túllépé, akkor elveszem a szót öntől. Nielsen úrral kezdjük. Ikonom úr Ismét 5 percet adok önnek. Indítom az órát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást, ahogy a meghallgatás vita indítóját elmondhatom. Köszönöm a lehetőséget. A javaslat fő elemeit szeretném bemutatni bevezetésképpen hogy a program szerint lefolyhassék a meghallgatás. Tehát a javaslat fő okait, céljait szeretném bemutatni, amelyek a módosításra indítottak bennünket a 96-os méret és súlyszabályozáshoz képest. Először is az üzemanyag hatékonyságot szerettük volna fokozni, javuló légellenállási aerodinamikai tényezőkkel. Az intermodalitás volt a második, és a hatékonyság pedig a harmadik megfontolás, hogy a túlmérete szállítmányok száma csökkenjen, és kezelhetőbb legyen ez a terület. Ami a vezető fülke légellenállását illeti, az javítja a láthatóságot, illetve a kilátást a fülkéből, és a hatékonyságot. Az ütközés esetén a gyűrődési zónák kezelését is hatékonyabbá teszi, tehát a veszélyeztetett közúti felhasználók biztonságát növeli, és zöldebb, biztonságosabb teherautókat szeretnénk látni ennek alapján. Ezekre lesz igény a jövőben. Ez egy ipari lehetőség a gyártók számára, munkahelyeket teremt, gazdasági növekedés szolgál, és a társadalmi igényeknek felel meg. Mondok egy példát üzemanyag megtakarításra. A légellenállás csökkentésével hátsó, illetve első légterelőkkel 80 km per óra sebesség esetén 10%-kal kisebb fogyasztásra számítunk. Tehát azt is hangsúlyoznám, mert többször szerepelt a javaslat korábbi vitájban, hogy a terhelési kapacitást nem javasoljuk módosítani, viszont az intermodalitással kapcsolatban, ami korábban szintén felmerült, szeretném elmondani, hogy gondosan megfontoljuk ezt a delegált jogi aktusok esetében, a műszaki specifikációk kialakítását tekintve létrehozott a bizottság egy munkacsoportot, amelyik éppen kialakítja a specifikációkat az érintettek bevonásával. Most pedig a végrehajtásra térnék rá, amit kezdetben is már kiemeltem különösen a súlykorlátokat tartjuk szem előtt. Nagyon sok szabálysértés történik ezen a területen, és célzottabb ellenőrzéseket szeretnénk tartani, különösen a súlyra kihegyezve. Szeretnénk minimum automatikus ellenőrző szinteket előírni, elsősorban a súlyokat tekintve, és keresük a módját annak, hogy hogyan harmonizálhatnánk a szabásértéseket, illetve a szállítmányozók közös felelősségét hogyan tudjuk túlsúlyos szállítmányok esetén érvényesíteni. Egy tonna plusz súlyt még megengedne a hibrid, illetve az elektromos járművek esetében a szabályozás, és a hosszabb járművekre nem térnék ki, elnök úr, mert korábban már valóban szóltam erről, de hogyha rákérdeznek, akkor szívesen válaszolok, akár itt a vitában, akár a hozzászólások kapcsán a panelbeszélgetés során. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A Nemzetközi Szállítmányozási Szövetség részéről Michael Nielsen kapja meg a szót, szintén 5 percre. Köszönöm elnök úr, hogy meghívtak erre a mai meghallgatásra. Mi képviseljük a közötti szállítókat, akiket érint ez a javaslat. Hiszünk abban, és vajon működik ez itt? Felülvizsgálatra van szükség, a legutolsó 97-ben történt, a buszok és a teherautók esetében. Arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan lehet az EU közlekedési politikájának miként lehet a céljét elérni 2050-ig. A közúti szállító ágazat az az egyetlen, amely rendszeresen csökkentette a kibocsátási értékeit. 97%-ban csökkentettük az elmúlt 10 év során. Csökkentettük a széndiokszid kibocsátást is 36%-kal, az a véleményünk, hogy ennél többet is lehet elérni, akkor, hogyha a forrásnál tesszük környezetbarátabbá az eszközeinket. Hiszünk abban, hogy a komodalitásnak is teret kell adni, ezt növelni is kell, de ezt csak úgy érhetjük el, hogyha hatékonyan együtt tudunk működni. Miről szól ez a felülvizsgálat? Véleményünk szerint arról szól, hogy eszközöket adjon a forrásnál megtörténő környezetbarátabb ételre, valamint hogy fejlesz -e a sofőrök munkakörülményeiket az európai utakon. Az aerodinamikát kell fejleszteni, 5-10%-kal kell csökkenteni a kibocsátott gázakat. Persze csak a hosszú távú szállításoknál érhető ez el. A bizottság javaslata nagyon elfogadható számra, e, számunkra. A e, e, súly, súlykorlátok alól történő felmentés nagyon elfogadható számunkra át kell alakítani a fülkék kialakítását a biztonság és a e, aerodinamikai szempontok miatt. Nagyon fontos az, hogy ne veszítsünk semmilyen kapacitást, sokkal többet akarunk szállítani, sokkal kisebb befektetéssel. Ezt mindenki támogatja. Hallottuk az egy tonnás kiegészítés a buszak esetében, mi hozzátennénk még fél, fél tonnát Véleményünk szerint a javaslat nem szól a következőkről, nem szól az innovációról, és nem, nem szól a sofőrök védelméről. A vita is megmutatta, hogy vannak olyanok, akik a Rolling Motorways-t akarja megvédeni az aerodinamikai fejlesztése, mások pedig blokkolni akarják az EMS felhasználását azért, hogy a vasutat védjék meg. Ki kell mondani, hogy a Rolling Motorways 0,77%-át jelenti a száll- európai szállításoknak, a kombinált szállításon pedig 1,7%-ot, ezért igaz az, hogy az Európai Parlament közlekedési szakbizottságra azt, azt akarja kijelenteni, hogy a 75% nem jelent, nem jelent semmilyen forrásnál történő innovációt. Számunkra nagyon kicsi a verseny, és a vasút is ezt jelentheti ki. Különféle árukat szállítunk különféle módok, mód, módozatokban. A vasúti áruszállítók is nagyon fontosak, és el kell azt mondanunk, hogy a helyi szállítók kijelentették, hogy 20%-os fejlesztés sikerült elérniük ezen a területen. Az aerodinamika és az EMS számunkra el, sajnos elengedhetetlen. Az EMS felhasználata, és ezt nem a tanulmányok mutatják, hanem a gyakorlat, hogy 32%-os útcsökkentés jelentett, és, és jelentős üzemanyag felhasználás csökkentést. Szerintem az EMS a megoldás az optimalizálásban. CR a tanulmány megmutatja, hogy csak Németországban 6 milliárd megtett kilométert tud meg, megsporolni. Azt is, abban is hiszünk, hogy az aerodinamikai fejlesztések segítik a multimodális szállítást, elő is segíti azokat. Garantálni tudjuk, hogy ha blokkoljuk az MS-t, az csak sokkal több kamiont küld az utakra, hiszen a szállót el kell szállítani, és a mi véleményünk az, hogy a szállítók dönthessenek-e arról, hogy mit használnak fel. Az innovációt nem lehet az egyik szállítási módon, módban blokkolni, és a másikban meg lehetővé tenni. Az utolsó 14 másodpercben azt akarom elmondani, hogy mindegyik szállítási módot fejleszteni kell, zöldebbé, környezetbarátabbá kell tenni, hosszabb vonatokat kell összerakni, nagyobb hajókat kell építeni, hosszabb és hosszabb és nagyobb buszokat kell építeni, és nagyobb vasúti kocsikat is. Támogatni kell az aerodinamikát és a biztonságosabb járművek építését, amely megtakarítja majd a felhasznált üzemanyagot, és lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy dönthessenek. Ne tegyék tehát lehetővé az, azt, hogy az innováció leállítja a közötti szállítást azért, mert más, más módok nem annyira hatékonyak. Köszönöm szépen, nézem, hogy az elnök. A következő Iván Hodák, az Európai Autógyártók Szövetségétől. Hodák úr, parancsoljon! Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy az irányelv javaslatával kapcsolatban ismertethessük az álláspontunkat. Gyorsan nek is kezdenék. 13 millió állást, illetve 26 milliárdos K plusz F költséget jelent az autógyártás, amelyet mi képviselünk az Európai Unióban és a nehéz gépjárművek, tehergépjárművek, a DAF, Iveco, Volvo, Volkswagen, Scania, Daimler és az MN, illetve a MAN globális cégek ezen a területen. Hogyha megnézzük a tehergépjárműgyártást, akkor azt mondhatjuk, hogy európai székhelyen működünk, de globális tevékenységeink vannak az USA-ban, Japánban, Kínában, Koreában, Brazíliában, Latin Amerikában, tehát világszerte készülnek a termékeink. Technológiai vezető szerepünk van, ahogyan korábban hallhattuk, a kibocsátások, széndiokszid értékek tekintetében a világ más területein nem tapasztalható szintű csökkenéseket értünk el az ágazatunkban. És szerintem a legtöbben egyetértenek velem abban, hogy a világ legbiztonságosabb tehergépjárműveit gyártjuk. Úgy gondolom, hogy az adatánkból ez világosan kiderül. Ami a feladatot illeti, szükség van a szabályok felülvizsgálatára, hiszen a 90-es évekből ered a jelenleg érvényes szabályozás Ugyanakkor a felővizsgálat jövő álló kell, hogy legyen. Tehát nem szabad, hogy csak a ma lebegjen a szemünk előtt, hanem jövőbe tekintő megközelítésre van szükség. Ugyanakkor stabil és rugalmas szabályok kellenek, kellő mozgástérrel. És véleményünk szerint ami az asztalon előttünk szerepel, az nem pontosan felel meg ennek. Különböző derogációk, illetve nemzeti specifikációs lehetőségek nem a megfelelő utat jelentik, közösségi szabályozásra van szükség. Nem elfogadható, hogy az aerodinamikai követelmények egyedi meghatározásra kerüljenek. Tehát nem gondoljuk úgy, hogy az EU-nak egy saját szabványt kéne alkotnia Úgy gondolom, hogy a nemzetközi fóruma megvan az ilyen szabályok, szabályok, szabványok kidolgozásának, és mi aktívan részt is veszünk ebben a munkában, tehát ehhez kellene fordulni. Aztán néhány téves elképzelést szeretnék eloszlatni. A 3%-os fogyasztás csökkentés az irreális, mert a legjobb eredmény 1 százalék az első aerodinamikai terelők bevetésével, 5-6% érhető el ugyanakkor hátul, tehát mi ezt célozzuk inkább. A jármű egészét kell tekintenünk. A tagjaink gyártják a vontató részt, nem a pótkocsit, viszont a vontató művet és a vontatmányt együtt kell nézni Ami a modalitást illeti, nyilvánvaló, hogyha a jármű elejét javítjuk, az nem automatikusan jár az egész jármű hatékonyságának a növekedésével. Tehát a pótkocsit is figyelembe kell venni, és az aerodinamikus felépítés nem egyértelmű követelmény. Felhasználás kérdése. Ez vissza-visszatérő téma. Nem mindegy, hogy városban vagy közúton használják városközi forgalomban a járművet, aztán a PVS-t, fordulóköröket, műszaki előírásokat illetően, mert ezek is szerepelnek az irányelvben, illetve a követelmények között. Az NEC szabályok között ez megtalálható, tehát igazából erre szerintünk nincs is szükség. A felépítés, a tükrök, a lámpák specifikációi mind megvannak adva, tehát ezt nem kell megismételni. Aztán a biztonságot illetően új technológiák, illetve érzékelők növelhetik a hatékonyságot. Azzal zárnám, nekem is 14 másodpercen maradt, hogy ami a járművek elejének a módosítását illeti, derogáció, illetve engedélyezés szintjén szerintünk ez elfogadhatatlan. Nem szabad megbontani a járművet, és nem szabad az unió országai egyedi gyakorlatát elősegíteni. Hm, tehát szeretnénk, hogyha a hosszúság korlátot a kapacitás módosítása nélkül átalakítanánk. Tehát szeretnénk mozgásteret kapni arra, hogy a, az üzemanyag fogyasztást tudjuk szem előtt tartani. A PBS rövidítésű fordulókört úgy gondoljuk, hogy arra kellene felhasználni, hogy a fogyasztás csökkentése érdekében javíthassuk az aerodinamikai tulajdonságokat. És úgy gondoljuk, hogy a 18-ról 20-ra módosítás sem megfelelő. Köszönjük szépen, Hodak úr. William Todds következik. A közlekedési, illetve környezetvédelmi bizottság részéről 5 perc. Köszönöm szépen, hogy meghívtak én a bizottsági javaslat egy szempontjára szeretnék eh, koncentrálni a vezetőfülkére. Amikor erről beszélünk, van egy kép, ami az a fejükbe ukrik, egy téglának a képe, és nagyon sokan nyilván eh, gondolkodtak azzal, hogy, mi, hogy ezek a vezetőfőkék miért úgy néznek ki, mint egy tégla, és hogy vajon ez az optimális forma, formája egy vezetőfülkének. Hallottuk, hogy az európai teherautók a világ legbiztonságosabb teherautói. Lehet, hogy így van, de még mindig nem elég biztonságosak. Az európai vezetőfülkék, kamionfülkék eh, nem hatékonyak és veszélyesek. Nem hatékonyak, mert nem aerodinamikus. E, a, kocka, a, a téglates miatt nagyon sok a holtér, és emiatt nagyon sok eh, eh, baleset is történik az európai kami- kamionok a biztonsági teszteken nem igazán jól teljesítettek. Meg is magyarázza ez, hogy a teherautók biztonsági mutatói nem miért nem olyan jók. Beszélhetnénk statisztikáról, beszélhetnénk arról, hogy 2012-ben teherautó balesetben több mint 4000 ember halt meg, e, és hogy az járművek 3%-a csak kamion, de ennél sokkal nagyobb arányban okoznak baleseteket. A statisztikák benne vannak az újságokban. Egyetértünk abban, hogy itt valamit tenni kell, és biztonságosabbá kell tenni a teherautókat, és a jó hír az, hogy meg is tehetjük. Ezt a tégla kialakítást nem e, Istentől való, ezt nem is szeretik a e, gyártók, nem brit e, design, ez a jogszabály miatt ilyen ez az alak. Ha meg tudjuk változtatni a jogszabályt, akkor tegyük azt intelligensen. Szerintük az a helyes, ha a teherautó tervezőknek eh, nagyobb teret adjunk, és arra kérjük őket, hogy tegyék eh, aerodinamikusabbá és biztonságosabbá. Hogyha ezt jól csinálják, abból három előnyünk is származhat. Először is eltávolíthatjuk, csökkenthetjük, megszüntethetjük a vezetőfülke körüli holtereket. Ezzel elkerülhetők a balesetek. Másfelől elérhetjük azt, hogy sokkal jobban teljesítenek, sokkal jobban szerepelnek az ütközéseknél. Ha ma egy teherautó előtt egy gyalogost, akkor 70%-a a valószínűsége annak, hogy a, a gyalogos a kerék alá kerül, és akkor meghal. Hogyha le, lekerekítjük a sarkokat, és a gyalogosok nem kerülnek a kerék alá, akkor nem is halnak meg olyan nagy valószínűséggel. A harmadik előny pedig az, hogyha jobban tervezzük meg a vezetőfülkét, akkor jobb az üzemanyagfogyasztás is. Hodák úr 1-3 százalékot említett, szerintem ez 3-5 százalékig terjed, ami nem tűnik nagyon soknak, de a több ezer kilométert vezető teherautók esetében több ezer eurós megtakarítás is. Hogyha jobbá tudjuk tenni ezeket a vezetőfélkeket, akkor egyetértünk abban, hogy ez lesz az intelligens lépés. A kérdés az, hogy ebből hogyan lehet a legtöbbet kihozni. Sajnos a bizottsági javaslat nem ad választ, csak a válasz felé jut el. A bizottság javaslatával az a gond, hogy az aerodinamika a legfontosabb, és a biztonság csak második szempont. E, azt mondja, hogy lehet nagyobb tereket kihasználni akkor, hogyha az aerodinamikát e, javítjuk, de az aerodinamika nem játszik fontos szerepet a városi forgalomban, és így nem fognak megfelelni a biztonsági előírásoknak. A város, városi területeken ezért nem lesznek biztonságosabbak az teherautók, a biztonságot nem tudjuk fejleszteni ezért. Mi azt mondjuk tehát, hogy lehetővé teszük a biztonsági követelményeket minden ter terrató számára, és ezzel eljutok az összefoglaláshoz is. Bár az európai teherautók lehet, hogy a világon a legbiztonságosabbak, még mindig nem eléggé azok, és ezen lehet fejleszteni. Az okosabb tervezés sokkal több életet tudna meg, megmenteni, sokkal több üzemanyagot spórolna meg, de hogyha ezt elérjük, akkor a sokkal nagyobb hatást tudunk megteremteni minden teherautó esetében, és sokkal több életet tudunk megmenteni. Ez az javaslat az egyetlen lehetősége Európának, hogy biztonságosabb, olcsóbb teherautókat alkosson. Szeretnénk ezt a lehető leggyorsabban elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a következő felszólaló a nemzetközi Kösz. Martin Birkhardt következik, 5 percet adok. Ja, als Ausgangspunkt für die... Kiindulási pontom az egész eh, vita során az az, hogy tudnunk-e néhány alapadatot. Ezeket eh, felírtam ide. Az aerodinamikai eh, plusszal rendelkező kőkocsik esetében 1,1 vagy 3 százalékkal kevesebb széndíszet bocsátanak ki. A 90 kilométerrel haladó teherautókkal számoltak, igazából a tanulmányokban nem számoltak azokkal a teherautókkal, amelyek már most eurodinamikai elemeket alkalmaznak, tehát túlságosan nagy elvárásokat helyezte kilátásba ezen területokkal kapcsolatban. 35% a kombinált eh, transportnál, a széndiokszid meg, eh, megtakarítás, de Ausztriában ez sokkal magasabb is eh, lehet, ahol sok a megújuló energiaforrás. Hogyha a kombinált szállítást veszük, akkor ez a leghatékonyabb, és ezért nagyon fontos az, hogy az eurodinamikai kiegészítések a többi közlekedési móddal összeegyeztethetőek legyenek. Hadd utaljak arra, hogy a síneknél már a korlátainknál vagyunk, hiszen vannak bizonyos a korlátozások az alagutaknál, és itt főként a szélesség és a magasság kritikus. Ha mutassak néhány példát, itt láthatunk egy félpótkocsit, láthatjuk, hogy milyen kevés hely van itt a vagonon, és mennyire nehéz a lehető legalacsonyabbra helyezni a vagonokat ahhoz, hogy ezeket a félpótkocsikat szállíthassák. Igazából itt is látjuk, hogy nincsen már eh, se balra, se jobbra, se magasra eh, hely, és ezért a szélességnél és a magasságnál igazából nem nagyon tudunk most már változtatni, mert különben az adott egységeket nem tudjuk szállítani. Arra is szeretnék utalni, hogy van egyfajta kodifikáció, és minden egyes centiméterrel számolnunk kell, főként eh, magasság, szélesség szempontjából. Láthatjuk ezt a kodifikációs eh, táblát. Eh, a P386 azt jelenti, hogy itt legalább az adott pálya 386 ezen a pályán 386 cm magas teherautók mehetnek csak. Tudom, hogy a súly szempontjából bizonyos fajta eltéréseket, bizonyos fajta toleranciát meghagyjunk, nem lehet százalékosan ellenőrizni magát a súlyt, de viszont egy adott teherautó nem lehet véletlenül sem 10 cm-rel hosszabb, itt nulla toleranciára van szükség. Néhány példát mutatnák, mutatnék arra is, hogy nagyon sok aerodinamikára lehetőség van a már most meglévő méreteknél, súlyoknál, és igazából nincs szükség arra, vagy fordítva, a tanulmányok azt mutat, tanulmányoknak meg kellene mutatnia azt, hogy miért lenne szükség két méterrel hosszabb, vagy hosszabb teherautókra, ezek miért lennének jobbak. Ebből ezen túl a teherautók nem haladnak hosszú szakaszon és gyorsan, és ebből kifolyólag is a kombinált szállítmányozás sokkal jobb. A Transit Svájcban végzett kutatásáról beszélnék. Itt már 60%-ban már lehetséges a kombinált szállítás. Végezetül hadd mondjam el, az aerodinamikai kiegészítések, főként akkor, hogyha azok már a mostani méreteken túlmutatnak, azoknak mérsékelt hatása van a széndiokszid kibocsátásra, illetve ennek csökkentésére, és főként a nagy szakaszoknál hosszú úton kisebb sebességgel, a kombinált közlekedéssel sokkal többet lehet elérni. Tehát, hogyha áthelyezzük a sínre a szállítást, akkor az ugyanannyi megtakarítást eredményez széndiokszid szempontjából, mint hogyha 25 aerodinamikailag megváltoztatott teherautót alkalmaztunk volna. Tehát nagyon fontos az, hogy olyan kereteket kell szabni Európában, hogy ne sodorjuk veszélybe a kombinált közlekedést, mert ez a leghatékonyabb. Az aerodinamikai kiegészítéseket nem kell hosszabbá, nagyobbá tenni, csak azt kell biztosítani, hogy ezek a kombinált szállítás szempontjából tényleg kompatibilisek legyenek, hogy ne veszélyeztessék azt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elérkeztünk a kérdések, válaszok idejére. Első körben a tagokat hallgatjuk meg. Lightfeed, Savela, Benin urak jelentkeztek idáig, és kérem, jelentkezenek Meissner, Lichtenberg és Grime képviselők kapnak majd két-két percet, és aztán a panel résztvevői válaszolhatnak két-két percben hogy újra tempósan folytathassuk az ülést. Köszönöm szépen! Nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem önt, de mint hogyha azt mondta volna, hogy a jelenleg hatályos rendelet, azaz aerodinamikai koncepcióval kellőképpen foglalkozó gyártókat támogatja. És ezzel a bizottság arra utalt volna, hogy nincs is szükséges a módosításra, vagy pedig nem, nem egészen értettem. És Burkhardt úrhoz intézném a következő kérdést. Hát nézzen, nézzen úrra kapcsolatban egyet ért-e, amit elmondott a vasúttal kapcsolatban, hogyha nem, akkor kérem, milyen indokai vannak erre. Köszönöm szépen, Szavama úr. Két perc. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan szeretnének hatástanulmányt, erre ma nincs lehetőség, de a jövőben talán. Számomra releváns kérdés az, hogy mennyit tudunk, és hangsúlyozom, hogy mennyit tudunk arról, hogy mi lenne a különbség a különböző modalitások között. Tehát, hogyha amit a bizottság javasol, azt mi nem fogadjuk el, ennek híján mennyit mondhatunk arról, vagy mennyit tudunk arról, hogy a vasútra mekkora forgalom kerülne át, összevetve a bizottság javaslata által előidézett állapothoz képest. Mert ami a lényeget illeti számomra, a kulcskérdések úgy hangzanak, hogy milyen eredményt állíthatunk bizonyossággal a széndiokszid kibocsátás csökkenést tekintve, illetve egyéb hatásokat tekintve figyelembe véve egy olyan változatot, hogy mondjuk lehúzzuk a WC-n a bizottsági javaslatot, mi ezt nem akarjuk, nem akarunk nagyobb közúti forgalmat, hanem a vasútat szeretnénk kihasználni. Természetesen mindannyian ezt szeretnénk, csak a lényeg az, hogy észszerű politikai döntések szülessenek, amelyek lehetővé teszik, hogy az európai gazdaság valamennyünk számára és a gyerekeink számára egy vállalható jövőt teremt. rengeteg szállítandó áru vár majd szállításra. Tehát, ahogy említettem, hogyha mi ellenállunk a bizottság javaslatának, akkor mi lenne a különbség, illetve mennyivel több áru kerülne a vasúti szállításba át? Venjen úr, két perc. Először is Burkartónak tennék fel egy kérdést. Nem volt világos számomra, hogy vajon azt javasolja, hogy az eurodinamika egyáltalán nem kell követni, hiszen nagyon kicsi hatása, nem összehasonlítható azzal, amit az intermodális áttérésből nyerhetnénk. Az sem volt világos, hogy vajon megvizsgált más modalitási formákat, hiszen azokat, ami, amiket a Nagy, Nagy-Britanniából használunk, a terautóról a vonatra rakják át a konténert, és nem a, a magát a konténerre a vonatra, bocsánat. Érdekel, ha, érdeklődéssel hallottam Tocz úr javaslatát, különösen a városi közlekedésről. Lehet, hogy megváltoztat a véleményemet, de vajon készült-e valami munka, felmérés arról, hogy mibe kerülne e, ezeknek az extra biztonsági e, tulajdonságoknak e, a ráillesztés a kisebb kamionokra. Azt is szeretném tudni, hogy e, a biztonság és az aerodinamika kombinációja vajon ki, egymást kiegészíti-e, vagy van-e valami ellentét a kettő között? Érdekelne az is. Azt hiszem, hogy Hodák úr vagy Nielsen úr hozta ezt szóba, nem tudom, hogy vajon a farok megtervezése vajon vajon nem változtatna-e az aerodinamikán szemben a fülke megtervezésével? Megnézték-e a gyakorlati hasznát az igazi aerodinamikának a ö, ö, jármű funkcióját ö, illetően? Egyes szállítók esetében teljesen gyakorlatiatlan lenne Szerintem nem kéne semmit sem kötelezővé tenni ebben a tekintetben. Köszönöm szépen, Lichtenberger úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a szakértők, akik a nagy megtakarításra helyezték a hangsúlyt a pénzzel kapcsolatban is, például az aerodinamika beépítését illetőleg hozzájuk intézem a kérdést. Hogyha ez így van, akkor a teherautók átépítésére miért nem teszik már most ezt? Tényleg szükség van erre az engedélyre, hogy ezt megtegyék? Én ezt abszurdnak tartom, hogyha tényleg ennyi pénzt meg lehet ezzel takarítani, akkor a az évek során a, ez kifejezetődő lehetne. Ezen a pár centiméteren nem múlhat. Tudjuk, hogy az átlagos szállítmánya a teherautóknak nem annyira nagy, nem 100%, hanem 70-80, vagy akár csak 40% különböző adatok léteznek, tehát ez a pár centiméter vagy milliméter nem is számíthat. Itt egy elvről van szó, vagy más a helyzet? Második kérdésem az infrastruktúrára vonatkozik, illetve arra, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogyha most a magasságot vagy a szélességet növelik a kombinált szállítás esetében. Valóban nem ez az ideális megoldás, de bizonyos fajta alagutak esetében, például az Alpoknál, jobb lenne, hogyha egy teherautót fel lehetne ö, tenni egy ilyen vonatra, például rossz idő van. Mik a költségei ennek a vasút szempontjából, a vagonok szempontjából, az infrastruktúra szempontjából? Vannak erre vonatkozó adatok-e? Mert igenis, ez sokat számít, hiszen a nyereség a nagy szállítmányozóknál van, a vesztesség viszont a közpénzeknél van, Viszont ki kell mindent megfizetniük. Next is Mr. Koch, two minutes, please. Koch úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt állították, hogy nagy infrastruktúra költségek vannak, hogyha hosszú teherautókat engedélyeznek bizonyos szakaszokon. Azt kérdezném ezért, hogyha nem lehetnek nagyobbak, nehezebbek, szélesebbek, hosszabbak um, a teherautók, akkor lehet-e bámit is változtatni az infrastruktúrán? Thank you, Mr. Koch. Ne- Köszönöm szépen, Koch úr. Meister asszony, két perc. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy intermodalitást szeretnénk. Lehet azon mutatkozni, hogy hogyan kívánjuk ezt elérni, de nincs mindenhol sín, nincs mindenhol folyó, tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy áthelyezzük a szállítmányozást a közútról a sínekre. De innovációra is szükség van, amelyek a kibocsátás szempontjából megfelelőek és környezetbarátok. Ezért Nielsen úrral egyetértve azt mondom, hogy nem szabad akadályozni az innovációt egy adott szállítmányozási területen, csak azért, mert ez nem igazán kompatibilis ha jól értettem Bukát urat, ő azt mondta, hogy a sínre történő áthelyezés a lehető legtöbbet eh, hoz, és az a gond, hogy a síneket nem tudjuk a lehető leggyorsabban létrehozni, ezért helyes az, hogyha azt mondják, hogy eurodinamikus eh, kiegészítésekkel próbáljuk csökkenteni a kibocsátást a közúti közlekedésben. Ezt engedélyezni kellene még akkor is, hogyha bizonyos esetekben ez nem kompatibilis más modalitásokkal. Mégis úgy gond, ezáltal egy zöldebb közúti variáns irányába mozdulnánk el, és szerintem ez józan lenne. Kramer úr két percre következik. Nos, azt mondják, hogy minél hosszabb, annál euro, aerodinamikusabb, biztonságosabb és környezetbarátabb. Ezt hallhattuk, viszont Bukhárt úr elmondta, hogy már ez most is létezik, főként az autóiparban. Miért nem koncentráltak azokra az intézkedésekre, illetve miért nem azt hozták létre, ami már most meg van szabva? Ugyanez vonatkozik a szállítmányozásra is. Miért nem azt vizsgálták meg, ami már létezik, és azt, azt ö, valósították volna meg, hiszen a hosszabb ö, teherautóknak sokkal több problémája van, sokkal több infrastruktúra kell nekik. Emlékszem, hogy a Karlheinz Schmidt, az önök szervezetének képviselője itt volt, ez a Bundestagban volt, és egy elemzést végzett, és egyértelműen a, a túlságosan hosszú teherautók voltak. Itt azzal érvelt, hogy nem lesz elég parkolóhely, sokkal rosszabb lesz a parkolóhelyzet ezen hosszú teherautók esetében. Két évvel később viszont azt mondta, hogy megváltoztattam a véleményemet. A kérdésem az az, hogy hogyan tudnak ezzel bánni. Hogyan ö, próbálják ezt mégis kivitelezni most? 1990-ben, hogy megnézzük, mit a közlekedés területén, 29%-kal nőttek a kibocsátások, viszont az iparban 34%-kal csökkentek, és hogyha a közlekedésben 30%-ot tesz ki a teljes kibocsátás, és ha az közötti közlekedés 21%-ot tesz ki. hogyha meg akarják védeni a környezetet az unokáink számára, akkor mindenképpen a sínre kell áthelyezni a szállítást. És pontosan itt van az akadály, hiszen bár ez jobb lenne, mert sokkal nagyobb a megtakarítás a kibocsátás szempontjából. Szeretnék erre egyetemi választ kapni, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha jól értettem Borkárt úr szavait, vele szeretném kezdeni. Hangsúlyozza, hogy az intermodalitás számára negatív hatással jár ez az elem, illetve a szubszidiaritás oda vezet, hogy megszűnik a harmonizáció európai szinten. Úgy látom, hogy fontos lenne a vasúti szabályozás után átalakítani a közúti szállításnak a szabályait is, és Tóc úr szavaira reagálva, én zavarónak találom a többi úthasználónak a figyelembe vételét. A polgártársainknak a több milliós létszámáról van szó, akiket érint ez a szabályozás. Tehát nagyon eltérő az egyes országoknak a helyzete, de elmondhatom, hogy általánosságban elutasító a többi úthasználónak a hozzáállása a nehéz mega járművekhez. Tehát meg kellene hallgatni az állampolgároknak a véleményét. Tocz úrtól azt kérdezem, a nehéz terep nehéz teher járműveknek a baleseti hatásait, illetve sérülések mm, szintjén mérhető hatását, a többi autóvezetőre vonatkozó hatását ismerjük-e, mérjük-e, és mik ezek? Nyilvánvalóan a szakirodalom szolgál válaszokkal ezekre a kérdésekre. 200 95 millió autóvezető használja ugyanazt az infrastruktúrát. Tehát az önbiztonságokkal is törődnünk kell. Tehát ez legalább annyira fontos és érzékeny kérdés, mint a szállításnak a szerepe a városokban, illetve a közutakon. Elnök, akkor a kérdések sorrendjében, illetve az előadások sorrendjében megadom a szót. Nielsen úr kap elsőként szót. biztos vagyok benne, hogy hosszas válaszok után örömmel elolvassák a tagok majd a vonatkozó anyagot. Bármikor megkereshetnek, köszönöm a kérdéseket. Minden módozatra szükség van. Hallottuk, hogy Svájc, Svájcban kiváló példákat láttunk, de mind a vasti, mind a közötti szállítást zöldebbé kell tenni. Bilén úr említette azt, hogy miként lehet a kombinált szállítást működtetni, vajon ez a legjobb módja az üres kamionok szállításának, ezt nem tudom, nem értek egyet vele. Úgy gondoljuk, hogy meg kell tölteni ezeket a konténereket, és át kell rakni a vasútról a tengerre vagy az útra, ez lenne megfelelő hozzáállás. Lichtenberger Eh, asszony azt kérdezte, hogy miért nem eh, teszünk valamit a létező EMS-el. 60 a csökkentettük, már eh, képzésbe fektetünk bele, de tudunk többet is tenni, és hogyha az aerodinamikát akarjuk átalakítani, akkor azzal rakodási kapacitást vesztünk, és, és nagyobb járművekkel sokkal kevesebbet tudunk szállítani, ami nagy hiva lenne nem szabad a kapacitásból veszíteni. Ez is nagyon fontos. Hallottunk, Kramer úr említette, igen, ismerem a német tagunkat, miért gondolta meg magát? Azért, mert ez, ez volt a helyes. Az volt a helyes, hogy sokkal többet szállítsunk, sokkal kisebb járművekkel, ezt nevezzük EMS-nek. Miért, miért hívjuk ezt európai modális rendszernek? Azért, mert a konténereket át lehet rakni az egyik módról a másikra, az e MS-sel 3-24-es konténert lehet szállítani kettő helyet, és a parkolóban is elférnek. Igen, ezeket el lehet, le lehet parkolni, bebizonyították az egyes országok, hogy működik, és vannak előnyei is. Volt egy ilyen kérdés is. Köszönöm szépen. Következő. Hodák úr, parancsoljon két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket is. Michael már megválaszolta eh, a legtöbbet, de én ahhoz kapcsolódnék, amit ő az e MS-ről mondott. Nem értjük eh, mindazokat az indokokat is, amiket ő felsorolt, hogy vajon ez a kombináció miért nem, miért nem léphet át egy vagy két határon, hogyha van a három ország, amely egymással határos, határos és lehetővé teszik ezeket a szállítási módokat, akkor miért ne léphetne át a kamion ezeket a határokon? Meg tudják nekem mondani, hogy miért akarják ha- kevésbé hatékonyan tenni a közúti szállítást? Azzal, hogy az átrakodást előírják? mindenféle no, észszerűségnek ellentmond. Lightfried úr, azt hiszem félreértett engem, én ezt soha nem mondtam. Nem mondtam azt, hogy a jelenlegi szabályzás megfelelő, és nekünk, és örülünk is neki. Szükséges a felülvizsgálás, de nekünk egy jó felülvizsgálatra van szükségünk. Nagyon sok szempontot végigvizsgáltunk, de hogyha most itt az aerodinamikáról beszélünk, szerintünk az a legjobb, hogy a um, korlátokat eltávolítjuk, fejlesztjük az aerodinamikát azért, hogy az egész kamion hatékonyságát fejleszthessük, ezt pedig a PBS alapján tudjuk elvégezni, a teljesítmény alapú rendszerek alapján. Mindaddig, amíg a kamion ennek megfelel, akkor úgy kell ezt megcsinálnunk, ahogy akarjuk. Ami a kapot és a biztonságot éri, éri, éri, te, tervezzük ezeket a fülkéket úgy, ahogy szeretnénk, a lehető leghatékonyabbat, e, a leg, legbiztonságosabb módon. Ha vannak biztonsági előírások, aktív e, biztonsági kezdeményezések és útbiztonsági kezdeményezések, akkor használjuk fel ezeket e, az új technológiákban, használjunk szenzorokat, amelyek sokkal jobban megvédik a gyalogosokat, mint a jelenlegi tervezések, és a sokkal olcsóbb is lesz. Ezek voltak a legfontosabb kérdések. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Tocz úr. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket. Benjen úr kérdésére válaszolva, az aerodinamikai fejlesztéseknek a biztonsági hatása, ezek kompatibilisek egymással Nagy részt, viszont hogyha az első, illetve a hátsó megoldások összevetését nézzük, akkor itt nehéz kérdésről van szó, mert a hátul két méter, elől egy méter. Tehát nyilván az első megoldást kell választani, mert az nem csak üzemanyag megtakarítással, hanem biztonság növekedéssel is jár. Aztán a felépítések módosulnak, nem új technológiáról van szó, nem hibrid előírás a gyártók számára, ez csak a méretek, a formatervezés szempontjából releváns. Egy német a mérnökintézeti felmérés szerint 400 eurót jelent a pluszköltség, és ez a kutatási fejlesztési költségeket is tartalmaz. Hogyha a gyártók úgy döntenek, hogy meg akarják lépni ezt a továbbfejlesztést, akkor ez nyilvánvalóan egy beruházás, ami megtérülhet számukra. Tehát a rendeletből nem ered pluszköltség ezen kívül. Ez minimális költség. Nyilvánvalóan, amit kötelezően előírunk, az a szabályokkal összefüggő pluszköltség. Megfelelő átfutási időt kell biztosítani. Időnként a vezetőfülkét amúgy is áttervezik a gyártók, tehát azt mondjuk, hogy kezeljék ezt integráltan a biztonsági aerodinamikai fejlesztések keretében, és ehhez megfelelő átfutási időt biztosítunk. Ez a költségkérdést választad. Aztán kell-e nagyobb mozgástér az aerodinamikai fejlesztésekhez? Igen a válasz. Egyszerűen azért sokkal több az értéke a rak kapacitásnak, mint amit az aerodinamikai költségek jelentenek. Tehát nyilván, hogyha rakteret meg tudják növelni, akkor azt a megoldást választják. Riké úr kérdésére 3%-a vesz részt halálos balesetekben, 4200 balesetre kerül sor, és a távolságot megtevő járművek szempontjából ez 7%-ot jelent, és elsősorban a közutakon, a városokon kívüli területen történik és ugyanakkor a kisebb sebességű balesetek azok a városokban történnek. A biztonság javulás is a városokon belül válik érezhetővé, mert hogyha nagyobb a sebesség, akkor a biztonsági fejlesztések is kisebb hatással járnak. Aztán a, mi a biztonságot illeti. Hodák úr kérdésére visszatérve, mindenféle kamerák, eszközök léteznek. Egyszerűen az a helyzet, hogy a kamionpiacon a biztonság nem eladási érv. Azért, mert akik a vezetőfülkében ülnek, rendkívüli biztonságban vannak. Tehát ez nem úgy néz ki, mint a személyautók esetében. Tehát igazából itt a szabályozóknak kell előírásokkal élniük. Burkhardt úr. Köszönöm szépen Leichtfried úr megjegyzésével kezdem, aki azt kérdezte, hogy Nielsen úr azt mondta, hogy a kombinált szállítás annyira nevetségesen csekély. Mindig ezt mondják, amikor el akarják titkolni a kombinált szállítás fontosságát, összehasonlítják ezt a rövidtávú közötti szállítással, például a szupermarketek közötti szállítás, és így jönnek ki ezek a, az adatok ki, hogy csak egy százalék lenne a kombinált szállítás Európában. De hogyha a tonna kilométer adatokat veszük alapul, akkor már másképp rajzódik ki. Csak is a azon vállalatoknál, amelyek 50%-ban alkalmazzák a kombinált szállítást, 10 ezer teherautónak felel meg 800 km távval számolva. Tehát a hosszú távon 300 km-nél hosszabb úton haladó teherautóknál 10% a kombinált közlekedés, az Alpokon átnyúló már 20% tonna kilométerenként, és ott, ahol már jó, körny- jó feltételek vannak, ott már 30% is lehet a kombinált szállítás svájci adatokat említettem, itt már 60%-ban áthelyezik a sínre a szállítást, mert ott a keretfeltételek mások, mint az Európai Unióban. Ezen is lehetne még dolgozni. A második pont az, um, az a kérdés volt, hogy nem mindenhol lehetségesek a, az, hogy áttegyük a szállítást a sínre. Ez így van, viszont a már meglévő méretek és súlyok között kell az aerodinamikai lehetőséget kihasználni. A hatás tanulmányjal kell megvizsgálni azt, hogy tényleg olyan sokat lehetne tenni a nagyobb ö, hosszakkal. Végezetül a szélesség hossz területé már nem lehet többet tenni, hogy ez kompatibilis legyen. Azt kell megvizsgálni, hogy kis változtatások a, a hosszban, vagy egy jobban lekerekített teherautó esetleg jó lehet-e, de azt valóban igazolnék, hogy erre tényleg szükség van. Köszönöm szépen, megkér, megköszönöm a négy előadónk munkáját az aerodinamikai panelben, és most kérem, hogy nagyon gyorsan cseréljenek helyet a második panel előadóival. Foglaljanak helyet a nézők között, és kérem a második panel előadóit, hogy jöjjenek ki ide az elnökségi asztalhoz. Röviden, elnök úr. Nem kaptam még választ a kérdésemre, csak szerettem volna szólni. I would ask the panelists megkérdezem az előadókat, hogy vál, írásban válaszolnának Eriké úr kérdésére, nagyon megköszönné. Nem fog aludni éjszaka, vár a válaszra. Kérem, küldjék el neki a kérdésére a választ. I, I think sometimes the problem... Néha az a gond, hogy nagyon kevés az idő, nagyon nehéz minden kérdésre válaszolni, de biztos vagyok abban, hogy feljegyezték az ön kérdését. Következő négy előadónk a hosszabb és nehezebb e, járművekről beszél. Először is az ASFINAG, az osztrák közötti karbantartó ügynökség képviselője Rainer Kinreich fog 5 percben beszélni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani, hogy útüzemeltetőként elmondhatjuk gondolatainkat a nagyobb teherautókról. Először is példaként bemutatnám itt, hogy milyen hálózatunk van. Ugyanez a hálózat, mint Svájcban, vagy máshol. Nagy részben ez művi építmény, tehát utak és hidak. Mi üzemeltetjük az autópályákat, tehát itt folyik a főszállítás. Véleményünk szerint ez a nagyobb kihívás, a, ugyanis ez lenne a nagyobb kihívás a megváltozott méretek tekintetében a terautóknál. Ahogy hallhattuk, nagyon nehéz már bármit változtatni a méreteken. Azt szeretnénk, hogyha minden a közlekedésben résztvevő biztonságosan közlekedhetne, és a lehető legkisebb legyen az akadály, tehát a dugó az utakon. Pontosan ezért korlátozó tényezőket építettünk be, amit szeretnék most példákon bemutatni. Ezek a korlátozó tényezők az infrastruktúra, és itt vannak átépítési költségek, de akkor is, hogyha erről döntenének, ehhez idő is kell. A további az az, hogy azon is kell gondolkodni, hogy mi történik majd ezután, mi lesz a következő lépés a nagyobb teherautók után. Példaszerűen, ha bemutassam, a mi szakaszainkon kb. 6000 teherautó parkolóhely van. Annak érdekében hoztuk, hoztuk ezeket létre, hogy a nyugalmi időt be lehessen, a pihenőidőt be lehessen tartani hogyha hosszabb teherautók lesznek, akkor abból lehet kiindulni, hogy 30%-kal több területre van szükség a hossz számára. Minden parkolót, nem a 6000-et, de ezek nagy részét át kell építeni. Ez egy nagyon nagy kihívás, és másrésztről, hogyha ez nem lesz, és ki akarjuk ezt építeni, akkor ez, ez mindenképpen kihívás a közlekedésben részvevők számára is. Második téma, amiről beszélnem kell, ez a defektek kérdése, illetve a leálló sávok kérdése. A, az autópálya statisztikánk alapján azt mondjuk, hogy 3300 defekt történik, meghibásodás történik az úton, és ezeknek 25%-a a teherautókat érinti. Körülbelül egy óra, egy órával több a, az ilyen meghibásodás ideje, mint a normális a, a személyautóknál. Ez azt jelenti, hogy a többi közlekedésben részvevő számára is megnöveli az útidőt, tehát nagyobb, több dugó lesz. Nagyon fontos az alagutak kérdése is. Itt is vannak leállóságok, amelyeket a jelenlegi eh, teherautó méretekre vannak eh, létrehozva. Hogyha egy nagyobb eh, kamion, egy óriás kamion leáll egy ilyen leállósávba, akkor ez nem tud teljes mértékben leállni oda, tehát a hátsó része mindig a, a pályán marad, és az akadályt jelent. Ahogy mondtam, Nagyon sok ilyen alagút van Ausztriában, és azt ne, ne is kérdezzék, hogy hogyan lehet egy ilyen óriási tárotot meg kihozni az alagútból. Végezetül szeretnék objektív maradni. El kell azon gondolkodni, hogy milyen infrastruktúra költségeket jelent majd a hidak megerősítése például, és itt 5,4 milliárd euróra rúghat ez Ausztriában a gyors forgalmi utakon, autópályákon. Arra is szeretnék utalni, hogy abból indulhatunk ki, hogy az akadályok, amelyek a, hogy a különböző meghibásodások leküzdése 25%-kal növeli a menetidőt, és arra is gondolnunk kell, hogy ez kihatással van negatív módon a közlekedés biztonságra, hiszen itt különböző sebességgel haladnak ezek a nagyobb teherautók, sokkal több baleset adódhat ebből, és az is nagyon fontos, hogy az EU irányelvet veszük figyelembe, az alakutaknál a le, ö, levegőztetés kapcsán. Itt, itt is meg kell vizsgálni azt, hogy megfelelőek ezek a szellőző berendezések a nagy terrotokat illetően, például egy tűz esetén. Most a holland tapasztalat következik. Jó napot kívánok! Egy rövid áttekintést szeretnék adni a tapasztalatainkról. Először is szeretném elmondani azt, hogy mi is a mi nemzeti szájtmányozási politikánk. Összességében Hollandiában egy szinkromodális megközelítést alkalmazunk minden közlekedési modalitást megpróbálunk meggyorsítani, mindegy, mindegyiknek ugyanolyan szerepet adunk a közlekedésen belül, hiszen a, nálunk van a legnagyobb kikötő Európában, és ez nagy felelősséget jelent az áruk továbbításában. Viszont súlyosan be is fektettünk a vasúti hálózatba, főként a teherszállítás esetében egészen a Rotterdami kikötőtől egészen a német határig. A nemzetközi folyosókat is alkalmazzuk a vasút tekintetében, nagyon sokat alkalmazzuk a belvízi hajózást, nagyon-nagyon előtérbe helyezzük a rövidtávú hajózást is, ami a leggyorsabban növekvő modalitás, és elég nagy konkurens eh, a vasúttal, illetve a közötti közlekedéssel szemben is ez. A közötti szállítást is sokkal hatékonyabbá és környezetbarátabbá szeretnénk eh, tudni. Itt láthatják eh, azt, hogy Hollandia Ausztriával összehasonlítható, hiszen itt elég alacsony a közötti szállítás aránya. Nagyon jól tudjuk kihasználni a belvízi hajózást, illetve a csővezetékes szállítást is. 2001-ben kezdtük ezt, három módozatot kombináltunk, három kombinációval kezdtük. Ezeket most már kiszélesítettük, és mintegy ezer kombináció létezik a napi alkalmazásban, 60 tonna általában, Hollandiában 50 tonna maximális, illetve az átlagos teherautó súly. Egy éves kivételeket adtunk. A, tan- a sofőrök tanúsítványa mellett plusz vizsgát kell tenniük, nem mindenki megy át ezeken a vizsgákon. Bizonyos dolgokat akkor nem, nem, nem bizonyos dolgokat nem is engedélyeztünk, például az ömlesztett folyadékszállítást, vagy a veszélyes anyagokat. Egy kis térképet láthatnak itt. Van egy internetes alkalmazás, amelyen lehet látni az LDV útvonalait. Hat, behatárolt ez az út, de a legfontosabb holland területeket összeköti ezzel egymással, és nem meglepő az, hogy ahol mi szálltunk, nagyon sokfajta kombináció lehetséges. A 12 éves tapasztalatunk a következő eredményekre juttatott bennünket, ami az infrastruktúrát illeti. Megvizsgáltuk azt, hogy nincs különbség a 60 tonna, illetve az 50 tonnás teherautók között. Tehát nincs különbség a nagyobb mérték a több tengely között. A parkolóhelyek kérdése tényleg egy olyan kérdés, amelyel foglalkozni kell, tehát mindenképpen növelni kell a kapacitást. A napi közlekedés tekintetében azt láthattuk, hogy a legtöbb um, autóvezető nem is veszi észre, hogy egy hosszabb teherautóról van szó, egy normális teherautóról. Megkérdeztünk mintegy 2000 autóvezetőt, és hogyha elmondjuk azt, hogy milyennek a lényeg, akkor legtöbben pozitívan reagálnak ezekre a biztonság szempontjából nem láttuk azt, hogy olyan fajta horror történetek lennének, amilyekről e- kezdetben beszéltek. Az utolsó dia, ez az álláspontunk a javaslattal kapcsolatban. Tulajdonképpen egyetértünk a bizottsággal abban, hogy igazából ez a érvényben lévő rendelet tehát egyértelműsíti, ez megfelel a mi napi, megfelel a napi gyakorlatnak Skandináviában és a jogi szolgálat véleményének is. Ha azt látjuk, hogy minden nemzeti közlekedés 80%-a és 80%-a nemzetközi szállítmányozásnak Németországba, ez a Belgiumra irányul, és ezen tapasztalat alapján állíthatjuk azt, hogy ez a fajta egyértelműsítése a javaslat által üdvözlendő. Köszönöm szépen. Dirk Flegel úr kapja meg a szót a Német Közúti Szállítók Szövetsége részéről. Köszönöm szépen, örülök, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, tisztelt képviselők. Az Európai Unió a közlekedési területén nagyon ambiciózus terveket szabott ki magának, a teherautók 30%-ának szállítmányozását a vízre, a sínre kell áthelyezni 2030-ig, és egyértelmű klímacélokat is meghatároztak, nagyon gyorsan cselekedni kell, erről már beszéltünk. A közlekedés egy, egyik legagasztóbb része a környezeti ártalmaknak. 2050-ig 60%-kal csökkenteni kell az ebből származó kibocsátást. 2020-ig csökkenteni kell mindegy felére a közlekedésben elhunytak számát, és ez óriási politikai feladat elé állítja önöket, képviselőket. Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot arról, hogy a mega teherautókat engedélyezzék a határokon átnyúló közlekedésben Európában, hogy ezek az intézkedés, ez az intézkedés hasznos-e a fentemtett célok elérésére, hát erről van ma szó. Önök a meghallgatás végén képviselőként majd döntésre kell, hogy jussanak. Segít, segítenek-e a mega teherautók abba, hogy több szállítmányozás kerüljön át a vízi vagy vasúti szállítmányozásra csökkentik-e a megateherautók eh, a kibocsátás csökkentését, és hogy valóban segítenek -e ebben, hogy csökkenjen a közlekedésben elhunytak száma. Nos, a válasz attól függ, hogy károsítják -e ezek az óriás méretű teherautók a sírni közlekedést, vagy nem. Számos tudományos vizsgálat vizsgálta már ezt, és arra jutottak, hogy ezek a óriás teherautók ahhoz vezetnek, hogy már a sínről ismételten a közútra kerül a szállítmányozás. Azon tapasztalatokat vették alapul, ahol ezt már alkalmazzák, és itt valóban pozitívak-e ezek a tapasztalatok, ez a kérdés. Nézzük Svédország példáját. Ellentétben azzal, hogy például Hollandiában vagy Dániában sokkal kevesebb a közúti szállítmányozás, és Svédországban 75% ez az arány, tehát itt már piaci fölényük van, és a következőt láthatjuk. 1990-től 93-ig a teherautók súlya 51,4-ről 56 tonnára növekedett, vagyis 8 itt 60 tonnára növekedett, tehát mint, több mint 8 tonnára, és 24 méterre, 25,5 méterre nőtt a hossz, és folytott arányban lett fontos a vasúti szállatmányozás 90 és 99 között nagymértékben nőtt a közötti szállítmányozás piaci részesedés, ami 4%-kal csökkent a vasúti közlekedésé. Így kevesebb, mint 30% lett a vasúti szállítmányozás, ez egy történelmi öm, öm, alacsony pont, míg a közúti szállítmányozás öm, nagymértékben növekedett. És mintegy 20 évvel később tudta ismételten elérni a 90-es arányát a vasúti szállatmányozás Svédországban. Tehát eh, a svéd gyakorlat egyértelműen mutatja, hogy a óriási teherautók károsítják eh, a vasúti szállítmányozást. Ezek a teherautók eh, sokkal nehezebbek és hosszabbak, mint a jelenlegi európai teherautók, és pontosan ott akarják visszaszerezni vagy elvenni a piaci előnyt, ahol igazából előnyös lenne a vasúti víziszállítás, tehát a hosszú távú szállításnál. A nagy teherautókkal nem lehet elérni azt, hogy 30%-ban áthelyezzük a közötti szállítmányozást vízi, illetve vasúti módra, és ezáltal nem, hogy kevesebb, hanem még több teherautó lenne a közutakon tovább nőne a kibocsátás is, és nem lehetne elérni az Európai Unió klímacéljait is. A súlyos teherautók nem igazán járulnának hozzá a közlekedés biztonságához, az óriás teherautók tehát nem alkalmasak az EU célok elérésére, a támogatók azt állítják, hogy ezáltal lehetne csökkenteni a közlekedés növekedését, viszont a statisztikák azt mutatják, hogy az, a közutak teljesítmény teljesítő képessége nem igazán növekedett az elmúlt időszakban, tehát a közlekedés megoldásához nincs szükség a megateherautókra. Egy olyan piacon, ahol korlátozott a növekedési lehetőség, egyre inkább nő majd a közlekedési módok közötti verseny, és a, ezek a gigalinerek majd más módoktól veszik el a piaci fölényt önök képviselőként felelősséggel rendelkeznek a jövőbeli közlekedésért, és mi úgy gondoljuk, hogy a gigalinerek csak erősítik a közlekedés problémáját, és ezért az Európai Bizottság ezen a javaslatot mindenképpen el kell, hogy utasítsa. A nemzetközi Kerékpáros Szövetség nevében Kerry Woodgrove. Woodgrove következik 5 percben, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én az interakcióról szeretnék beszélni, az óriás kamionok és a kerékpárok találkozásáról. Aggodalmakat érzünk abban, hogy a teherautók hogyan viselkednek eh, a kerékpárosokkal szemben. A legtöbb ta, eh, tanulmány arról szól, hogy nehezebb a, a manőverezés a nagyobb kamionoknál. Eh, sokkal nagyobb hibákat is láttunk. Ez a, egy szálltás mobilitási jelentés. A nyilak azt mutatják, hogy miként változik a viselkedés az egyes járműveknek, és a lefele mutató nyilak a rosszabb teljesítményt mutatják. A jobb oldalon a manő, manőverezést látjuk, amely egyre rosszabb a hosszabb járművek esetében nehezebb az előzésük, de a legnagyobb probléma az, hogyha a gyorsabb a manőverezés, gyorsabb manőverezés segítjük elő, akkor városi, a városi és a lassabb manőverezés jelentősen romlik. Hmm. Problémáink vannak még a megnövekedett holterekkel. A holtér balesetek a teherautó, kerékpáros balesetek 40-50%-ért felelnek akkor, amikor jobbra vagy balra kanyarodik eh, a kamion. Mondok egy példát is. Nézzék meg a az extra holtereket ezen az ábrán. Az első tréler háta, háta mögött, valamint a, a vontatmány vége fele is, és bizonyos fordulásoknál a, a vezető nem látja a kerékpárost a kerekek magasságában sem. Vannak infrastruktúrák problémák is, nem szabad elfelejteni, hogy a közúti halálesetek nem csak városokban történnek, hanem vidéki utakon is, városon kívül. A balesetek 50-60%-a nem, nem városutakon történik, elszívják az, a, a pénzeszközeket a biciklizéstől, a sétától, az egyéb közlekedési módszerektől, a terek is kárt szenvednek, és hogyha ezek a teherautók belenyúlnak az élelmiszerláncba, akkor sokkal több utat a teherautók szabályozásainak megfelelően kell megépíteni, és nem a városi tervezés szempontjait figyelembe véve. Nézzük meg a kanyarodás által igénybe vett területeket, sokkal nehezebb az ilyen hosszú járműveket manőverezni, Nézzük meg a zöld területet, azt a területet, amit a tréler utazik be, minél hosszabban, annál nagyobb ez a terület, A nagyobb, a nagyobb járművek esetében e, az utakat is át kell alakítani, sokkal nagyobb stressz, e, stressz gyakorol ez a vezetőkre. Olyan esetekben, amikor a, e, a sofőr a hátat figyeli, akkor sokkal több az holtérből akadó, akadó, adódó baleset. Nehéz elvárni a közút egyéb használóitól, hogy kiszámítsák, hogy mi történik ezekkel a járművekkel, hiszen nem ők vezetik, különösen a kerékpárosok és a gyalogosok esetében, de más járművezetőknek is, is nehezen számítják ki, hogy miként manőverezhetőek ezek a nagy járművek. Mondok néhány adatot is. A hosszú járművek 3-6%-ban teszik ki az EU flottáját, de 14-18%-ban felelnek a halálos balesetekért. A kerékpárosok 22%-ának haláláért felelősek ezek a járművek, és ne, itt, nem, ne, itt Belgiumban 40% ez az adat um, kerékpáros balesetek esetében. A magas kockázat miatt aggaszt minket az, hogy lehetővé teszik ezeknek a nagy kamionoknak a határátlépését. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a ki a szó. Lightfried, Szavama, Binyen, Lichtenberger, Koch úr, Meissner és Kramer úr kértek szót. Ennek nagyon örülünk, mindenki két percet kap, és ahogy az előbb is két percben válaszolnak önöknek, és Lightfried úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szájd úrnak szeretnék kérdést intézni. Azt mondta, hogy Hollandiában nem volt igazából sok opció az infrastruktúra szempontjából. Ez eh, azért van, mert 50 tonnára volt eh, kialakítani, ki volt kialakítva az infrastruktúra, és 60 tonnára való növekedés, ez nem olyan sok. És ez függ attól, hogy Hollandia kicsit laposabb, mint a többi európai ország. És úgy gondolja-e, hogy a holland példa a táj adottságok miatt, vagy az előtörténet miatt lehetne európai példa, szavanna úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem a következő. Csökkenthetnénk-e a nagyobb szállítmányoknak a kárát, több tengerre elosztva a súlyt? szinte minden szóban forgó kérdésben nagyon ellentétes válaszok hangzanak el. Bolford úr, úrtól szeretnék ezúttal választ kapni. Benyon úr, ha jól olvasom, akkor Heinreich úr vetette azt fel, hogy pluszköltséget jelent az infrastruktúra fejlesztése, mivel nem kompatibilis az infrastruktúra a korábbi javaslatom mentén, hogyha engedélyeznénk az útvonalakat, illetve a tagállamok egyenként engedélyezhetnék ezeket, abban az esetben, hogyha az infrastruktúra megfelel szabványoknak. Szerintem ez a legtöbben által említett problémát megoldaná, és a parkolási probléma csak olyan útak mentén merülne fel, ahol a tagállam úgy döntött, hogy megadja az engedélyt. Tehát egyetért azzal, hogy hogyha a tagállamok saját hatáskörben engedélyezhetnék az útszakaszokat, ez megoldaná az említett problémát. Aztán Wolves úr problémáját is a kerékpárosokkal kezelni a következő, mert az utak 100% vagy 90%-a esetében a kamion csak olyan infrastruktúrát használhatna, amely a hossz, illetve a súly szempontjából is megfelelő minden tekintetben. Tehát ezt a feltételt teljesíteni kéne. Ha bármilyen tekintetben nem megfelelő az út, akkor az nem kaphat engedélyt. Én úgy gondolom, hogy ez a kerékpárosok problémáját is rendezni. Aztán Flege úr, az intermodalitás tekintetében. Van-e konstruktív javaslatuk arra az intermodalitás dolgában, hogyha a nagyobb tehergépjárművekre olyan korlátokat vezetnénk be, amelyek a vasútra terelnék a forgalmat ez kompatibilitás szempontból mit jelentene, illetve a korlátozás mennyiben javítaná az intermodalitást. Elnök Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Kedves úr, köszönöm, hogy végre adatokkal alátámasztott előadást tartott. Valószínűleg az időrövidsége miatt nem tudott arról, beszélni, hogy mennyi időbe telene mindezt átépíteni. Tudna egyfajta becslést adni nekünk, mert úgy gondolom, hogy erre is gondolnunk kellene. Ön is elmondta, hogyha egy alagutat teljesen le kell zárni azért, hogy ki lehessen a leállító, bővíteni. Szerintem az is a feladatunk, hogy mérlegeljünk a között, ami kevesek számára profitot jelentene, tehát a nagy cégek számára ez profitot jelentene, és hogy mi lenne itt a költség a közpénzek szempontjából, hiszen itt a állami kasszából kell majd ezt fizetni. Azt kell mérlegelni, hogy mi fontosabb számunkra, és itt úgy gondolom, hogy itt néhány kollégának majd szint kell vallania. Ami a holdteret illeti a biciklisek szempontjából, ez eléggé veszélyes volt. Én inkább a bokorba mennék, mint hogy neki menjek egy ilyen fajta teherautónak. Mesélt arról, hogy megnőne a holtér, de korábban pedig azt mondták, hogy a jobb fajta aerodinamika ezt feloldaná. Hogyan gondolkodik ön erről? Ez egy nagyon fontos kérdés lenne, és még egy utolsó megalapítás. Már egyszer döntöttünk arról, hogy utólagosan kell majd felszerelni a teherautókat tükörrel, annak érdekében, hogy a kerékpárosok, gyalogosok számára ne legyen ez veszély. Lehet, hogy ez nem történt meg, pedig már néhány éve döntöttünk erről. Miért nem történt ez meg? Mr. Rike, two... Rike úr, két perc. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen Vózkov úr válaszát. Az előző panelban tettem fel ezt a kérdést. A baleseti statisztikák négyszeresek a nehéz tehergépjárművek esetében egy kilométerre vetítve. Tehát nem csak a kerékpárosokat, hanem minden járműtípust érint ez a statisztikai adat. Flége úr említette, hogy Hollandiában az autósok ö, örültek a nagy kamionoknak, de talán azért, mert hogy szeretik őket előzgetni. Flége úrnak annyit mondanék még, Szanet úrnak, bocsánat, hogy ezek a kamionok mitől nagy teljesítményűek és biztonságosak, hogyha például Hollandiában a nagy szállítmányok a nagy súly mellett még komoly kockázatot is jelentenek. Nem véletlenül említettük Ausztriát. Ausztria hegyes-völgyes, Hollandia lapos, tehát könnyen lehet, hogy a domborzati viszonyok határozzák meg a toleranciát. Ausztráliában, hogyha egy hosszú út a sivatagon megy keresztül, akkor nem probléma, hogyha 200 méteres konvojok alakulnak ide, Európában annál inkább. Aztán ami a harmonizációnak a hiányát illeti, erre szerintem nem lehet hivatkozni egy ilyen szabályozás kapcsán, mert Európában nem lehet általánosan előírni ezeket a nehéz gépjárműveket. Legfeljebb Skandinávia vállalhatja be őket. Koch úr, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Kindrás úr, ön nem tudja szerintem komolyan kiszámolni az ausztriai utak ausztriai hidak költsége, átépítési költségeit, akkor, hogyha nagyobbak lesznek a teherautók. Vannak Németországban és olyan teherautók, amelyek 12 tonnát nyomnak, vagy 30 tonnát, nálunk sem kellett Németországban minden uh, hidat átépíteni. Nem hiszem, hogy minden infrastruktúrát meg kell változtatni. Lüker úr, tudja-e, hogy a Deutsche Bahn egyik leányvállalata, az egyik legérdekeltebb fél a óriás teherautók tekintetében Meissner asszony. Köszönöm szépen. Pontosan ez a kérdés. Mindig azt mondják, hogy az infrastruktúra drágább lesz. Én már elmondtam, hogy alsó százaszából származom, és ugyanez volt a tapasztalatunk, hogyha bizonyos szakaszokat jóvá hagyunk a nagy területok számára, ahol van értelme ezeknek. Itt lehet a tengelyt csökkenteni, és így ez kevesebb terhet jelent a, az út számára. Ez csak egy megjegyzés volt részemről, de vannak konkrét kérdéseim is. Először is Flége úr irányába. Ön azt mondta, hogy a megateherautókat nem fogják majd alkalmazni, van elég volumen a sineken is, viszont úgy becslik, hogy a szállítási volumen növekedni fog, ami logikus is, hiszen egyre több ember van a világon, és Európában is többet kell majd szállítani. Ahogy mondtam, nem lehet túlságosan gyorsan sineket építeni, akkor hogyan gondolja, hogy majd a megnövekedett volumennel lehet bánni, ha nem lesznek sinek? Beszéltek a manőverezési lehetőségről is, persze egy nagyobb teherautónál magasabb a sugár is, A Hamburgban viszont vannak olyan csuklós buszok, amely ugyanilyen hosszúak, és ö, ugyanennyire nehezek, és ugyanennyire veszélyesek lehetnek akár a kerékpárok számára, és nincs, nincsenek benne olyan tükrök, amelyek a holteret csökkentenék. Nem úgy, mint a nagy teherautókban. Erről mit mondanám? Mr. Kramer, two minutes, Michael. Kramer úr, két percre. Először is Az osztrák előadást meghallgattam az alagúttal és a tűzzel kapcsolatban. Berlinből jövök, ott három évig nem épült meg egy repülőtér azért, mert nem volt megfelelő tűzvédelem. Itt nem lehetünk toleránsok. Ahol alagút van, ott a tűzvédelemnek egyértelműen kell működnie, mert hogyha ez nem megy, akkor semmi nem mehet. Még egy dolog. Németországban lezártunk autótakon hideket, mert nem volt megfelelő a karbantartás. Nos, mire akarunk kiadni a pénzt? Leverkusenben lezárjuk a hidat azért, hogy új hidakat, új parkolóhelyeket építsünk a nagy területok számára, vagy inkább karbantartjuk el a meglévő infrastruktúrát. A defektek kérdése, a meghibásodás kérdése. Nagyobb lesz a dugó, több lesz a széndiokszid kibocsátás. Mi történik akkor, hogyha egy bizonyos szakaszon baleset van, vagy egy híd tönkre megy, hova akarja akkor majd eltéríteni a nagy teherautókat. Egy ellenőrzésnél azt láthatjuk Németországban, egyáltalán nem érdeklik a súlyok és a nyugalmi pihenőidők a teherautó sofőröket. Hollandiát kérdezném, megnövelték-e az óriás teherautók számára az autódíjat, vagy mindenki számára ugyanez. Ugyanezt kérdezem a bizottságtól is, hogy megemelik-e majd az autó, autópályadíjat a óriás teherautók számára. Ugyanis, eh, hogyha ezt nem teszik, akkor ez növeli a, a versenyelőnyt, nem helyes versenyhelyzetet teremt, és ezért még egyszer mondom, hogy ezeket az óriás teherautókat nem kell eh, létrehoznunk, nem lehet az, hogy néhány nagy vállalat keres majd pénzt, az adófizető pedig majd fizet. Ez igazából ez a nyerességek prioritizálását jelenti, illetve a vesztességek államosítását jelenti. Döbaker úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne, és néhány specifikus kérésem is lenne. Woodruff úrhoz fordulnék, aki a kerékpárosok szövetségétől érkezett, azt mondta, hogy sokkal több baleset lenne százalékosan a nagy teherautókkal, és Belgiumot említette meg. Kérdezném őt, hogy Belgiumban hány baleset történt tulajdonképpen a teherautókkal, hiszen júniusban jóvá hagytak egy projektet, mert eddig még nem volt teher, óriás teherautó Belgiumban, amely mehetett volna. Ezen kívül a sínnel kapcsolatos szállítás. Mindig ezt láttam a vitákban, két hétel is ezt láttam, Óriási nagy a különbség az adatok nyomonkövetése kapcsán azokban az országokban, ahol vannak már óriás teherautók, és azokban az országban is nagy különbség az adatokat illetően, amelyek nem akarják az óriás teherautókat. Én igazából azt előnyöket látom itt. Miért kellene egy adott modalitást akadályozni, És ezt is tudjuk, hogy eléggé nem hatékony a vasúti szállítás, ez már évek óta így van. Úgy gondolom, hogy nem szabad az innovációt akadályozni. Utolsó specifikus kérdésem, ez kötődik eh, ahhoz a vitához, eh, amely a határokon átnyúló elemekkel kapcsolatban mutakozott ki. Számos országban vannak specifikus problémák a eh, óriás teherautókkal, oké, okay, ezt megértem, vannak alagutak, hegyes területek, itt nem tudnak ezek az óriás területok közlekedni, ezt meg is értem, de vannak olyan országok, ahol ez lehetséges lenne, és akarják ki, és és mi nem lehetne az, hogy két ország, amiben megalapodik, azok ezzel előre uh, haladnak. Én ezt nem igazán értem. Rendben. Mindjárt kérem a panel résztvevőit, hogy két percben válaszoljanak, Először is Reich úr kapja meg a szót. Először is felmerült ez a kérdés, hogy bizonyos folyosókat megnyithatnánk-e. Mindig az a helyzet, hogy a folyosókat kell figyelembe venni, hogyha a folyosókat megnyitjuk, akkor alpesi tranzit folyosókat is meg kell nyitni. Ez három ilyen van Ausztriában, és pontosan ezek három fontos alagutat jelentenek, a legtöbb közlekedés van, illetve hidak is vannak, de elég fontos szakaszok ezek a többihez képest. A a terhek felosztása különböző tengelyekre, ez már most is létezik, 40 tonnában határoztuk meg a súly nagyságát, és különleges esetben nagyobbakat is engedélyezhetünk. Persze a hidakat ellenőrizni kell, de hogyha ütközik eh, egy eh, teherautó, nem szabad, hogy ez, ez megrodjon. És még egy téma. Pontosan az alpesi szállítás tekintetében 30 megawattal számolunk a szellőztetés tekintetében, hogyha ez magasabb lesz megawatt szempontjából, akkor ez nem tud megfelelően működni, és nem tudjuk a 2004-es irányába betartani az alagút szellőztetése szempontjából. Tehát 30 megawattal tudunk csak dolgozni, ez a probléma itt. Köszönöm szépen, Szál úr. Köszönöm szépen, Lightfried úr. Az 50 tonnáról, a 60 tonnáról kérdezett. Valóban az infrastruktúránk 50 tonnára van meghatározva, és a 65 tonna sem negatívabb, mint az 50 tonna az infrastruktúra szempontjából, és ezért alkalmaztuk ez. Ugyanez vonatkozik, ahol 40 tonna marad a maximum. Európában az 50 tonna jókinduló pont lehetne. És viszonylag kevés lenne a befektetés így az infrastruktúrába is. Hollandia nem lehetne igazából egy EU példa. Gondolom, hogy nálunk az ugyanolyan, ugyanolyan szélesek, ugyanolyan követelményeknek kell megfelelniük a fordulás, megfordulás szempontjából a teharótok számára, mint bárhol máshol. Természetesen nagyon fontos bicikli ország vagyunk, ezt mindenki tudja. Igazából nagyon sok foglalkoztunk a biciklisek biztonságával, és nap, napokon át vizsgáltuk ezt, és igazából soha nem történt semmi gond. Vannak olyan területek is, ahol egyáltalán nincsenek biciklisek, vannak olyan területek, ahol naponta mennek nagy teherautók szállítmányozás szempontjából gyárakba, kikötőkbe, szupermarketekbe, és, és ezek olyan területek, amiket nem lehet egyébként áthelyezni sínre sem. A nagy teherautók nem fognak mindenhol ö, elterjedni, nem fognak mindenhova elmenni. Ezt egyetem meg kell vizsgálni azt, hogy hol lehet ezekkel megfelelően közlekedni kérdés, miért nem voltak veszélyes anyagok ebben a projektben? Egyértelműen azért, mert ehhez, ehhez nem kell pótkocsi. Itt van egy jogi szabályozás, amit figyelembe kellett vennünk. De az olyan veszélyes anyagok, amiket normálisan lehet csomagolni, azokat, amelyeket lehet nagy terotokkal szállítani. Nagyon intenzíven megvizsgáltuk azt, hogy az emberek akarják-e az óriás teheratókat, semmilyen problémát nem találtunk, hogy több lesz-e az utipályadíj, most jelenleg nincs nagyobb utipályadíj, más módon próbálják ezt beszedni. Például a üzemanyagra kirót adott adók által. Next is Mr. Fliga. Fliga úr következik. Szavana úr mindenkit azt kérdezte, hogy lehetne az infrastruktúra költségeket csökkenteni azáltal, hogyha a tengelyeket növelnénk. Németországban is beszéltünk erről, 40 tonna volt a tesztekben, több tengely volt. Tengelyenként lehet a súlyt csökkenteni, igazából ebben viszont az infrastruktúra költségek továbbra is az autópályaparkolóknál magas marad, vagy az alagutakban is, és természetesen 40 tonnánál nem fog ez megmaradni. Mindenhol, ahol a nagy teherautók mennek, ott 60 tonnával kell számolni, tehát mindig olyan lesz a gazdasági nyomás, hogy ki lehessen használni a technikai lehetőségeket. Minden országban, ahol vannak nagy teherautók 60 tonnával számolnak, a svédek 80 tonnával is kísérleteznek már. Ez lenne a válaszom a kérdésére. Benyon úr, azt kérdezte, hogy milyen konstruktív javaslataim vannak annak érdekében, hogy lehetne erősíteni a kombinált szállítást, mindenképpen a sínekre koncentrálni, az alagutakat is ki kell szélesíteni, hogy a pótkocsis területok mindenhol tudjanak haladni, ez vonatkozik a nagy területokra is. Harmadik válaszom, a fél pótkocsik miért nem szabad módosítani. Magán befektetésekre is szükség van a közlekedésben, és ezek megtérülnek. Koch úr azt kérdezte, hogy tudnám, hogy a DB Schenker az egyik legnagyobb érdekelt Skandináviában. Ez így van, de itt nincs olyan vasúti összekötetés Európában, amely megfelelő az óriás táratok számára, és itt sem teszünk kivételt. Meissner asszony azt kérdezi, hogy hogyan lehet bánni a szállítási volumen növekedésével. Ha megnézem az EU statisztikáit, és megnézem a teherautók teljesítményeit, akkor azt látom, hogy 1742 eh, ezer tonna kilométerről csökkent ez, én nem hiszem, hogy nagy növekedés lesz itt. Szerintem itt csekély lesz a növekedés, és az, hogy itt mindenképpen óriás teherautókra van szükség, az már igazából egy régi történet, meghaladott történet. Húz grovul, tessék. Azt hiszem, a szélesebb tengelytávok nem javítanának a helyzeten, hiszen nehezebben kezelhetővé tennék a járműveket, különösen a lakott területen. Ami a százszázalékos megfelelő infrastruktúra, illetve az autópályák korlátozása egyes gépjármű típusok szerint szerintem ez gyakorta nem praktikus, hogyha a forgalmi központok lakott területek közelében vannak, tehát egyszerűen a központok között nem tudnak másképp mozogni, mint hogy használják ezeket az útvonalakat. Előttünk nem szerepel helyre vonatkozó javaslat vagy korlátozás, csak a határon átnyúló forgalomra vonatkozik a javaslat korábbi szabályozás szerint ilyen nem volt, most viszont erről folyik a vita. Amennyiben átmegy a javaslat, akkor jövőbeni fejlemények várhatók, és a jövőbeni lobbizás az arra irányul majd, hogy merre mehessenek ezek a járművek. Naívak lennénk, ha azt gondolnánk, hogy a megrakott kamionok nem érintenék az egyéb útvonalakat. Nyilván erre vonatkozna a lobbizás. a logisztikai ágazat kamionjainak a fele körülbelül szállítmány nélkül is közlekedik, tehát itt a nagyobb történetet kellene rakni, hogy hatékonyan tudjunk szabályozni. Ami a holdteret, illetve az előre szerelt légterelőket illeti, itt valóban vannak lehetőségek, biztonságosabbá lehetne tenni a vezetőfőkét, ami pedig a holttereket illeti, az előre való kilátást átalakítással lehetne segíteni. És ahogy hátrafelé haladunk, illetve hátul, a potkocsi mögött más megoldások kellenek. Elnök, köszönöm szépen. Minden panel résztvevőnek köszönöm szépen a részvételt. Most pedig Leichtfried úr, az jelentéstevő, zárja le a vitát. Szeretnék én is éresbeli választ kapni, mint Dominik esetében a balesetek kapcsán. Én a jelenlegi tehergépjárművekről beszéltem, és nem a jövőbeniekről. Tehát érdemes összehasonlítani a statisztikákat valóban. 43%-a a kerékpáros halálos baleseteknek ilyen teherautókkal függ össze. Leistfried úr, legyen a lehető legrövidebb, amennyire ez sikerül. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon élvezetes volt ez a vita, köszönöm szépen a panel résztvevőnek, és sokat segítette az ügyünket, úgy gondolom, a jövőbeni munkánkat elősegítette ebben a témában, és más nem is kívánok ehhez hozzáfűzni. Köszönöm, elnök, köszönöm. szeretném megköszönni minden szakértő résztvevőnknek, a részvételt eh, az egyes panel és kettes panel résztvevőinek, illetve a hozzászólóknak is köszönöm. Egy kis fegyelmet kérek, kérem szépen. Az egyebek között pedig emlékeztetném önöket, hogy a következő ülés időpontja szeptember 30-a, hétfő 15 óra a helyszínét Brüsszel. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkáját, és ezzel berekeztem az ülést.